So, I speak in German. So, ich war schon draußen und habe versucht, wie Kim voltam, és mint a Bibliában megpróbáltam mindenkit behívni, de nem sikerült sajnos. Hát úgy látszik, hogy a mai délelőttön is kiderült, hogy a Biblia mennyire fontos. Kösz, örülünk neki, hogy Gregory Polgár itt van a körünkben, ő főigazgató, Bizonyos emberek megkérdeztek, hogy, megkérdeztek, hogy Reding asszony miért nem jött el. Hát de decemberben itt volt már Reding asszony, most arra van szükségünk, aki a Reding asszonyon kívül még ez, ezért a területért felelős, és ezért van itt most körünkben polgár úr. Szeretettel üdvözlöm, és szeretnék még valamit mondani. Takula úr kellett volna, akart mondani Lökegárd úr nevében valamit. Csak három percet adok önnek. Többet nem lehet. Tessék, uram. Mondja el, amit Lökegárd úr nevében mondani akar. Michael. Kiitoksia puheenjohtaja, toivottavasti mikrofoni on nyt päällä. Ehkä tulee tässä. Tisztelt elnök asszony, most már be van kapcsolva a mikrofonom. Lehet, hogy még korai, mindenképpen nagyon örülök, hogy polgár úr itt lehet, és szeretnék a bizottsági kommunikációval kapcsolatos jelentésről szólni. Lakegár úr és a kollégák megismerkedhettek vele. A probléma az, hogy bár a jelentésben sok jó dolog szerepel, kevés újdonságot tartalmaz hozba vételbe a szakbizottsági átfogó kommunikációs stratégiára lett volna kíváncsi, ez nem csak az ALDE, hanem az SND és az EPP véleménye is volt az AFKO szakbizottságban. Hasonló módosítókat javasoltak ott ugyanis, mint a mi, mi szakbizottságunk sem kapta meg a stratégiát, Szeretnénk eh, az átfogó kommunikációs stratégiát megkapni, ezt kértük. A mi szakbizottságunk és az AFKO szakbizottság eh, elnökei eh, közös együttes ülésen kellene, hogy meghatározzanak egy közös irányvonalat. Persze polgár úr lehet, hogy majd meglep bennünket azzal, hogy elénk tárja ezt az átfogó kommunikációs stratégiát, és bemutatja és igazolja, hogy Lokagár úr és mások véleménye nem fedi a valóságot. Szóval mi azt javasoljuk, hogy lehetőleg minél hamarabb kapjuk meg ezt. Um Hát ennek bebizonyítására először is itt kell mindenkinek maradni, és meg kell hallgatni euh, polgár urat. It's not correct. You cannot report to your friend local government az, az nem jó, hogy így tesz, mert így nem fog tudni beszámolni Lokagár barátjának, kollégájának. Ez nem tisztességes eljárás. Megadtam a szót, hogy most ezt elmondja, de az nem tisztességes, hogyha most magának el kell mennie. Mindenkivel szemben próbálok tisztességes, fair lenni. Nem készítek erről feljegyzést, de hogyha valaki panaszkodik, akkor legalább tegyen meg mindent, hogy megkapja a választ, a helyes választ. Jó, hát ez volt az én véleményem, felejts el, ha gondolja. But. Kedves polgár úr, átadom önnek a szót. Mrs. Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Jó estét, jó napot kívánok mindenkinek, a szakbizottságban. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak arra, hogy szóljak önökhöz. Úgy gondolom, hogy a bizottság és a parlament közös célokért dolgozik. Az a célunk, hogy Európa hatékonyan kommunikáljon polgáraival. Ezért jöttem el most a bizottságba. Új minőségemben, mint a kommunikációs főigazgatóság igazgatója jöttem önökhöz, és a 2002-es kommunikációs jelentés alapján szeretném elmondani, hogy együttes erővel hogy tudunk olyan alapot teremteni a kommunikációnak, amelyben jó kommunikációs partnerek lehetünk. Az európai polgárok azon százaléka, amely bízik az európai intézményekben, 50 százalék alatt van ezekben a válságtól sújtott időkben. Ezek a számok bemutatják, hogy mennyire nagy szükség van az európai hozzáadott érték mm, aláhúzására, és a megválaszolására annak a kérdéseknek, hogy miért kívánjuk mi az európai irány, irányítást, az európai politikák milyen hatással vannak a mindennapi életemre, mit kapok az Európai Uniótól. Az Európai Unió az Európai Unió polgáraiért van, és eh, ezért meg kell erősíteni törekvéseinket 2012-ben annak érdekében, hogy az elkövetkezendő körülbelül két évre felkészüljünk, és ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogy erős alapot építünk most. Így tudjuk megmagyarázni az embereknek, hogy miért fontos az Európai Unió számukra. Egy célzott kommunikációs kampány, amely az kommunikációs főigazgatóság minden eszközét teljes mértékben kihasználja, ez lesz a felkészülésünk központjában, ezen működünk egy, együtt az Európai Parlamenttel. Megpróbáljuk az európai polgárok minél nagyobb részét elérni, és résztvevőkké tenni őket a munkákban. Az Európai Parlament, mint intézmény is elkötelezett az európai demokratikus értékek mellett, és az európai polgárok legitimitását élvezi, mégpedig azért, mert megválasztották őket, és ez az Európai Unió elszámoltathatóságát, az páneurópai párbeszédet, a szólásszabadságot is aláhúzza. Fő célunk az lesz, hogy a 2014-es választásokra mobilizáljuk a választó polgárokat minden eszközt és minden szakembert az önök rendelkezésére bocsátunk annak érdekében, hogy a tudatosságot, a figyelmet föl tudják kelteni. Többek között a polgárság témájáról fogunk egy kampányt indítani, és az emberek bevonására, ahhoz, hogy be tudjuk vonni a polgárokat ebbe a vitába, az Európai Parlamentnek is nagy szerepet kell játszani, Együtt kell működnünk az előkészítés, a végrehajtás és a nyomon követés fázisaiban. Hadd beszéljek egy kicsit az intézményközi együttműködésről. Az ezzel kapcsolatos intézményi keret megvan, és az IGI prioritásait meg kell próbálni a polgárok felé közvetíteni, meg kell próbálni beválni, beváltani az ígéreteinket a polgárok felé. A parlament két új kommunikációs elnök helyettesével, Enipodimátával és ott már Karaszúrral nemrég tárgyaltam, és ezek az találkozók képezik a mi tevékenységünk egyik első lépését. Az IGI lesz az a kulcsfontosságú fórum, amely az előkészítő munkákat irányítani fogja. 2011 júniusában már felszólították az intézményeket arra, hogy az európai polgár évét sikeressé tegyék. Lesz majd egy új találkozó még a nyári szünet előtt, egy plenáris ülés ebben a bizonyos intézményközi információs csoportban, amely majd a következő lépéseket ki fogja dolgozni. De akkor most térjünk át a jelentésre, amelyet önöknek is kiosztottak a mai napon. Reding asszony együttműködve készítettem ezt el. A bizottság a parlamentre is figyel a jelent egy sor ajánlás, jelentés egy sor ajánlás figyelembe vett a parlamenttől, főleg az újságírás az új és az új médiák terén el fogom mondani, hogy a kommunikációs eszközeinket hogy fogjuk megváltoztatni olyan abból a célból, hogy minél jobb legyen a kommunikációnk a tagállamok felé, a polgárok felé, az újságírók felé, és hogy egy pán-európai vitát tudjunk megnyújt, megnyitni a támogató média hálózatokon keresztül. Hogy tudjuk támogatni tagállam, tagállami szinten a kommunikációt? Úgy tudunk a polgárokhoz közelebb jutni, hogyha decentralizáljuk a kommunikációt, tehát helyi közelműködőkre van szükség, akik a tagállami szinten eh, rendelkeznek azokra, azok, arra, azzal a lehetőséggel, hogy továbbadhassák az információt a, a polgároknak. Különösen a gazdasági válság idejében nagyon fontos, hogy egy költséghatékony és egyébként is hatékony módszert eh, alakítsunk ki, tehát a tagállamokon belül kell kifejleszteni, különösen az európai köz, köz, köztereken, amelyek a, a parlament, amelyekben a parlament is közleműködik. Először is az European Public Spaces nevű fórum, ezt a parlament és a bizottság fejlesztette ki. Ezek olyan fórumok, amelyek az együttműködést szolgálják, Három ilyen új fórumot eh, alkottunk 2011-ben, eh, 16 fórum van már, és eh, ez 3 millió polgárt ért el. Nagyon jó platform ez arra, nagyon jó lehetőség arra, hogy az európai témákról beszéljünk, különösen olyan célcsoportokkal, mint például az európai ifjúság. 2012-ben majd még jobb lesz az együttműködés a bizottság és a parlament között. A parlamentnek küldeni fogunk a, az EPS tevékenységéről, múlt évben lefolytatott tevékenységéről egy jelentést, és a munkaprogramját is elküldjük, ahogy azt az AFKO bizottság igényelte tőlünk. Aztán van 18 menedzsment partnerség, ami az Európai Parlament és a Bizottság, valamint a tagállamok közötti kétoldalú együttműködés során jött létre. Ezek is valódi értékelhető hatást gyakorolnak a helyszíneken, a helyi hatóságokat segítik az európai kommunikációs tevékenységek lefolytatásában, olyan területeken, ahol az Európai Uniónak korlátozottak a lehetőségei, például az oktatás területén is a tagállami kormányokkal való együttműködés a, a polgárok számára is sokkal láthatóbb. Ezeknek a menedzsment partnerségeknek köszönhetően 2012-en 12-ben nagyot, nagy előrelépés lesz majd a 2011-ben megkezdett 100 projektben. A menedzsment partnerségek többek között TV műsorokról, vitaműsorokról és különböző tréningekről fognak szólni. Most az Európai Unióról szóló információ, amelyet a polgároknak és az újságíróknak nyújtunk naponta. Három kulcsfontosságú példát szeretnék erre felhozni. Először is a Europe Direct információs központok, az EDIC központok, aztán a gyerek, illetve tanár sarok, amely, a, amely ilyen szociális közösségi oldalszerű hálózatok, a, valamint az újságíróknak nyújtott különböző szolgáltatások az edikek arra valók, hogy minél jobb tájékoztatást nyújtsunk a polgároknak, és könnyen hozzáférhető közvetlen kontaktust tudjanak velünk teremteni, ilyen formán tájékozódni például a jogaikról. 2011-ben lépéseket tettünk annak érdekében, hogy egy egyablakos megközelítés alakuljon ki, ahol a polgárok telefonon, a Europe Direct kontaktközpontban ö, tudnak tájékozódni, vagy helyi szinten, illetve internetes ö, kapcsolat segítségével az Európa portálon. Ez a három lehetőség jelen, ö, létezik jelenleg. 2012-ben majd a bizottság el fogja készíteni a következő generációs kapcsolódós, kapcsolódási pontokat, 2017-ig bezárólag. Ez fog majd emberi arcot nyújtani az Európai Uniónak az elkövetkezendő években az Európai Parlament különösen nagy érdeklődést mutatott e, ez iránt, és még az Európa, a 2012-es költségvetést is módosított annak érdekében, hogy ezt a területet kicsit jobb forrásokkal tudjuk ellátni. Ez majd az, a választások elő estén is nagyon fontos lesz. Tehát ez az eddig rendszer nagyon fontos része európai kommunikációnknak a legfiatalabb polgárainkat is sikeresen értük el. Az tavalyi év folyamán elkészítettük ezt a gyereksarok honlapot, ez is egy egyablakos információs pont, ahol kvízek, játékok vannak de van egy tanársarok is, amelyben, illetve amelyen különböző iskolai oktatóanyagokat lehet megtalálni és letölteni iskolai oktatás céljára. A bizottság a brüsszeli sajtó szobákon túl is megpróbál hatni, szemináriumokat, oktatásokat tart az újságíróknak, nagyon nagyon lelkesen használják az újságírók ezt, és ez ugyancsak aláhúzza, hogy mennyire fontos ez, a, ez az eszköz. És nem csak, hogy bárhol megszervezhetnek újságírói szemináriumokat, hanem most már lehetővé teszik más intézményeknek, például a parlamentnek is, hogy ilyen szemináriumokat rendezzen a parlamenti információs hivatalok is nagyon fontos szerepet játszanak az európai ügyekről szóló tájékoztatásban. Az információs hivatalok sajtókonferenciákat rendeznek, és itt a két intézmény együtt tud válaszolni az érdekes kép és kérdésekre. Térjünk át most a pán-európai hálózatokra. Pán-európai vitát kell indítani az európai szintű témákban is, hiszen hogyha a médiák széles skáláját használjuk, a tévét, az internetet, az újságokat, mindent, akkor nagyon jó eredményeket tudunk elérni. Itt szólni kell a Euronews-ról, a különböző internetes eszközökről, például a Press Europe-ról, azon kívül az európai vitát fiatal generációink számára is elérhetővé kell tenni, a közösségi oldalakon meg kell jelennünk, hogy valódi párbeszéd alakuljon ki. Az Euróbarométer a vizsgálat azt mutatja, hogy a tévé a legalapvetőbb információs eszköz polgáraink számára, ezért a bizottság egyetért önökkel abban, hogy a tévé feltétlenül szükséges média az információ tájékoztatás területén. Ezért a Euronews nagyon fontos. A Euronews az a csatorna, amely most már 11 nyelven közvetít, és naponta 5 millió emberhez ér el. Az új partnerségi keretmegállapodás, amelyet velük dolgoztunk ki, nem csak a bizottságra vonatkozik, hanem az Európai Parlamentre is. 2012-ben a jelentés ajánlásait követően az európai vitát megpróbáljuk, meg fogjuk próbálni a, az európai Euronews csatornáira is kiterjeszteni. A rádió is nagyon rádió is nagyon fontos műsorszóró, az Európai Rádióhálózatnak Észtországból, Szlovákiából és Ciprusból is lett egy új tagja. Összesen 22 professzionális rádióállomás és 8 ö, egyetemi rádióállomás lett a tagja, úgyhogy most már 20 millió emberhez érnek el az ő műsoraik. Megpróbáljuk még inkább kibővíteni az ő általuk ajánlott kínálatot, hogy valódi pán-európai műsorszórás valósulhasson meg. Az európai ügyekben megírt cikkekről, cikkeket is meg kell említeni, a megírt cikkeket tíz nyelvre fordítják le, és ezzel a páneurópai vita ezen a fórumon is folytatódhat. Havonta 2011-ben félmillió egyéni bejelentkezés volt a, a, a honlapokra. Úgyhogy ez is nagyon fontos eszköz. A közösségi hálózatok erejét megtapasztalhattuk többek között az aktával kapcsolatos ügyben is, ezért nagyon fontos, hogy a közösségi oldalakon is hangsúlyosan jelen legyünk. Itt meg lehet említeni a Twittert, vagy a Facebookot, vagy más hálózatokat, amelyeken szintén fontos az európai ügyek megjelenése és láthatóvá tevése szociál, közösségi hálózatokhoz jól értő szakértőkkel tárgyaltunk, és egy új hálózatot alakítottunk ki, amely megpróbál tapasztalatcsere alapján a kulcsfontosságú európai ügyeket minél nagyobb számba a szociális, a közösségi hálózatokra kitenni. Aztán van egy intézményközi bizottság, amely szintén az internetes kérdésekről beszél, hiszen tudjuk, hogy a polgárokkal való véleménycsere leginkább helyi szinten működik, ezért ilyen módon fogjuk kifejleszteni tagállami szinten a közösségi hálózatokon való részvételünket. A független médiát támogatjuk, és ez a médiaszabadság és pluralizmus központ megalaktásával is bizonyítékot nyert szakértők, politikusok, újságírók és más hozzáértők közeműködésével alakítottuk meg ezt az intézményt, és már el is kezdte működését januárban. Lesz majd egy nyári szeminárium, amelyet újságíróknak, médiavállalatoknak és szabályozóknak fognak tartani az európai újságírás témájában. Kérem, kérek minden szakbizottsági tagot, <clears throat> hogy a kommunikációs költségvetéssel kapcsolatos véleményüket gondolják el, ugyanis mi mindent megtettünk, amit önök ajánlottak, sőt, még egyet tovább is léptünk, hiszen a az vizsgálat, vizsgálódó újságírással, oknyomozó újságírással kapcsolatban el fogunk indítani egy előkészítő intézkedést, egy tanulmány fog készülni ebben a témában. Azon kívül önöknek köszönhetően sikerült egy kísérleti projektet is elindítanunk, amelynek a neve Connecting Europe, Európa összekötése online európai, európai jelenlétről van szó, amely szintén a közösségi hálózatokat célozza meg. Ezt ebben a szakbizottságban indult el ennek az ötlete, és ebben az évben ezt is meg fogjuk valósítani. És ezért kérem Önöket, kulturális szakbizottság tagjait, hogy azt a 4,5 millió eurót, amelyet amelyre szükségünk van, azt szabadítsák föl az adott költségvetési sorból, ugyanis erre nagyon nagy szükségünk van. Nagyon sokkal, sokkal találkoztam önök közül, beszéltünk erről, és azt hiszem, hogy el tudunk érni egy olyan megállapodást, amelynek mind a két fél, amelyen mind a két fél elégedett lehet. Mindannyiunk célja az, hogy az európai politikákat, az Európa ügyét megfelelőképpen tudjuk kommunikálni a polgárok felé, hiszen a demokratikus részvétel a politikában nagyon fontos. Fontos, hogy a polgárok ismerjék jogaikat, és nagyon fontos, hogy ne holnap kezdjünk el kommunikálni velük, hanem ma. Már majdnem harmadik hónapot kezdjük 2012-es évben, és a 2013-as európai polgárok évére valamint a 2014-es parlamenti választásokra megfelelőképpen elő kell készülnünk. Lesznek még 2012-ben más kommunikációs célok is, a 2020-as cél, a kapreform, az Erasmus, Erasmus 25. évfordulója, az aktív idősödés európai éve. Van egy sor kampány, amit ebben az évben fogunk végrehajtani, ezért kell, hogy a korlátozott eszközeinket minél jobban kihasználjuk, hogy minden célunkat el tudjuk érni. Ehhez az önök támogatása is szükséges. Ha önökkel együtt, együtt tudunk működni, akkor nagyon jó sikereket tudunk elérni. Köszönöm szépen a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen, polgár úr nagyon örülök neki, hiszen nem vártam, hogy ennyire nagy hangsúlyt fektet ön is az intézményközi együttműködésre. Meg tudom mondani, hogy az elő, előző két évben nem ez volt a benyomásunk, ezért is nagyon örülök nekem, neki, hogy az ön előadása pontosan ezt helyezte középpontba. Az Európai Unióban nem lehet úgy kampányt folytat, választási kampányt, kampányt folytatni, hogy minket nem vonnak be. Mi, nekünk kell megnyerni a választást, önök ebben segíteni tudnak minket, tehát egyszerűen függünk egymástól. Ezért is nagyon jól mondta, amit mondott. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire pozitív lesz az ön előadása. Ö, karas úrral és a másik elnök helyettessel ezen fogok, erre fogok törekedni, és még nyár, egy, nyár előtt ez, ebből, ezen döntés kell, hogy szülessen. Elvárja az Európai Parlament, hogy eljöjjenek hozzánk, várjuk a cselekvési tervet, és az ezért felelős kolléganőt a következő ülésünkre meg is hívtuk, hogy ezt bemutassa. Egyszerűen nem lehet csak levegőbe beszélni, az önök segítségére van szükség, nem ellenségei vagyunk egymásnak, ugyanezért a célért dolgozunk, mégpedig azért, hogy az Európai Unió a jövőben erősebb legyen, a fiatalokat be tudjuk vonni, hogy a fiatalok tudják, hogy miért is kell, hogy részt vegyenek a munkában de itt be, abba is hagyom a kommentárt. Nagyon örülök neki, hogy ilyen pozitív hangú előadást tartott. A European Spaces erről nem mindenki tud. Azért a kollégáknak elmondom, hogy ez is egy együttműködés a bizottság és közöttünk, és, és közös tevékenységet készít elő, közös struktúrát alakít ki de meg is kell követelni azt, hogy ezt közösen végezzük, ez pedig nem mindig valósul meg. Tehát azt mondanám, hogy persze ezek mind nagyon szép szavak, de ezeket meg kell tölteni élettel. És egy kicsit meg vagyok lepődve, hiszen tudom, hogy a Europe Direct például az én régiómban nagyon jól működik, de más régiókban nem de úgy tűnik, hogy a Europe Direct az tulajdonképpen a, a bizottság szócsöve pedig nem annak kellene lennie, hanem a parlamenté és a bizottság. És egyszerűen az a feladatunk, hogy mi is részt vegyünk ebbe a munkába. Tudom, hogy nagyon soknak ugyanez a véleménye. Jó, akkor most még egyszer hadd hangsúlyozom, hogy az intézmény közö, közi együttműködés a legfontosabb számunkra, és bizakodó vagyok, remélem, hogy új idők kezdődnek most. Először kell már Évádnak adom meg a szót. Köszönöm szépen Polger úrnak az előadását. Az intézményközi közi együttműködésről mindenképpen tovább kell beszélnünk. Mindannyian reméljük, hogy új idők elé nézünk az önnel az élen. Eddig az volt, hogy nagyon-nagyon rossz tapasztalataink voltak, és pontosan ezért, amikor arról beszél, hogy felszabadítsuk ezeket az összegeket, hát rossz tapasztalataink voltak, és korábban nem, tudunk, nem tudtunk renden kívül rendesen kommunikálni egymással. Nagyon sok bosszankodás volt itt a szakbizottságban. Mert úgy tűnik, hogy nagyon sokszor a bizottság önkényesen döntött dolgokról, anélkül, hogy minket akár megkérdezett, akár informált volna. Reméljük, hogy a jövőben ez nem így fog folyni. Ezek a szavak, úgy tűn, amelyeket ön, öntől ma hallottunk, jó jel, jelnek mondhatók mindenképpen. Megkérdezném önt, hogy ezt a 4,5 milliós kommunikációs eszközt, ugye, amit megemlített, megmagyarázná-e, hogy ezt a 4,5 milliót hogy szeretnék felosztani, hogy szeretnék felhasználni. Számunkra nagyon fontos lenne, ha tudnánk, hogy milyen hangsúlyos pontok, milyen hangsúlyos feladatokra szeretnék felhasználni ezt. Azon kívül az oknyomozó újságírás megemlítése is nagyon pozitív elem. Mindannyian tudjuk, hogy ez mennyire fontos, de természetesen ez ahhoz is vezethet, hogy mi magunk leszünk az áldozata az ilyenfajta ö, újságírásnak. Ö, de szükség van ez Európa előrelépéséhez, szükség van erre Európa előrelépéséhez, úgyhogy nagyon jó, hogy ez meg fog történni. Ezért a parlament feltétlenül támogatja ezt is, és ezért nagyon jó és pozitív javaslatnak tartja. Reméljük, hogy ezen az úton tudunk tovább menni de akkor, tehát a pénzeszközök elosztása, az nagyon érdekelne minket, hogy milyen fontos feladatokra szállják ezt a 4,5 milliót. Köszönöm. Köszönöm, Klárkin asszony. Thank you. Köszönöm szépen. Gratulálok Palger úrnak. Micsoda munkája van, az Egyesült Királyságban is fontos nagyon ez a munka nyilván az EU érdemeiről meg kell győznie az embereket, 52 millió euró adófizetői pénz felhasználásáról is, de a kommunikáció nagyon fontos. Az East Midlands-ben, az Egyesült Királyságban nem ismerik az emberek az EU-t, nem is szerepel a sajtóban. Nekem az az aggályom, hogy legyen kiegyensúlyozott a dolog, ne egy dolgot hangsúlyozzunk csak. Az EU ugye az elszámoltathatóságot hangsúlyozza, ez nagyon jó, ez fantasztikus, de hogyan tudnak arról gondolni, gondoskodni, hogy megfelelő vita alakuljon ki, és ne legyen egyoldalú a dolog, és ne csak az egyik vélemény nyilvánuljon meg amikor azt mondják, hogy a médiahálózatokat és a független adásokat, állomásokat támogatják. Most ez hogy valósul meg, amikor pénzt adnak nekik, akkor ez feltételeket is kötnek, mert akkor ugye megkérdőjelezhető a függetlenség, és amikor oknyomozott egyfeltár újságíróknak képzéseket szerveznek, akkor van-e valamilyen feltétel, hogyha részt vettek, akkor valamilyen eredményt is produkáljanak, persze. Persze nyilván a vélemény szabadság, szorás szabadság is nagyon fontos szempont. Azt akarom csak mondani, hogy a kommunikáció ugyanis tudja kétirányú utca, nyilván a bizottság az európai közösség véleményét megnyilvánítani csak az egyik irány. Az emberek szeretnének többet tudni az euról, legtöbben azt mondják, hogy nincs kihez fordulni a bizottságnál, aki tájékoztatna bennünket. Hogy, hogyan tudnak feedbacket kapni? Köszönöm. Köszönöm, Doris. Részemről is köszönöm szépen Gregory Polgárnak az előadást. Az tartalommal kapcsolatban mindenki mondta, hogy milyen jó szándékra épül, és mindenki üdvözölte, Pétre is mondta már, hogy a kritikánk fő részét pontosan az képezte, hogy eddig ez nem volt megfelelő. Még egyszer alá szeretném húzni, hogy mi parlamentként ö, ö, ügyelnünk kell rá, hogy egyenrangúak vagyunk a többi intézménnyel, és e, ennek megfelelően kell, hogy kezeljenek minket, ennek megfelelően kell velünk komolyan együttműködni, és komolyan venni minket. Azt hiszem, hogy ma e, ennek a beszédnek ez volt az üzenete. Emma McClarkin megemlített valamit, ami számomra is fontos, mégpedig az, hogy a propaganda és a kommunikáció között azért hatalmas a politikai különbség. Mi kommunikációs stratégiáról beszélünk, tehát ez nagyon fontos, hogy ne egyoldalú propagandát alakítsunk ki, ne csak arról legyen szó, hogy mi elmondjuk, hogy hogy sikerült, vagy hogy nem sikerült megvalósítani a dolgokat, hanem valódi párbeszédet kell kialakítani a polgári, polgárokkal. <clears throat> Tehát a célunk az az, hogy megadjuk a polgároknak a lehetőséget a tájékozódásra és a saját véleményük kialakítására. Tehát ez a mi célunk. Ez nem egy ilyen előre eltervezett dolog, ahol el lehet képezni, képzelni, hogy mi lesz majd az eredmény, hanem egyszerűen egy politikai véleménynyilvánítás, egy állásfoglalás lehetőséget kell megadni a polgároknak. Ö, ö hogyha a polgároknak az a benyomásuk, hogy agitpropot zúdítanak a fejükre, akkor ez így nyilván nem fog működni, tehát nagyon, nagyon fontos, hogy ne így alakítsuk ki a kommunikációnkat valószínűleg nem fogunk ebbe a csapdába beesni, de nagyon nagy veszélye van ennek, úgyhogy ezért is nagyon fontosnak tartom ezt aláhúzni, hiszen az európai jövője szempontjából fontos. Aztán Európai Parlamentben mindig a fiskális csomagról beszélünk, és megpróbáljuk az európai nyilvánosságnak elmagyarázni, hogy az Európai Parlamentnek mi a szerepe ebben a nagy pénzügypolitikai játékban. És a bizottságot megkérem arra, hogy különösen az európai választásokra való tekintettel adjon lehetőséget arra, hogy valóban legyen mit mondanunk, valóban tudjunk valamit mondani, hiszen mindenki érdekében áll az, hogy az Európai Parlamentnek meglegyenek a kompetenciái. És ezt kommunikálni kell a polgárok felé, hiszen amúgy is nagyon nehéz a polgárokat meggyőzni arról, hogy menjenek el a választásokra. Köszönöm. Igen, tehát nem csak föl kell írni, a, ne, ne, nagyon sok sikert elértünk már, de például a hatos jogszabálycsomagot nélkülünk nem lehetett volna megvalósítani, és erről beszélnünk kell. Ezt ki kell tenni az ablakban hiszen az jó, hogy mi vagyunk a polgárok képviselői, stb., de akkor is nagyon sokszor megkérdezik, hogy miért is kellett ezeket az embereket megválasztani egyszerűen meg kell magyarázni nekik, úgy, hogy aha élményük legyen, és azt mondják, hogy ja, hát akkor ezért van. Reding asszony is említette ezt, tehát a parlament az, ami a jogalkotást a, a tanácssal együtt elvégezte. És ezt el is kell mondani. El kell mondani, hogy igen, ezt mi, e, e, e, hogy mi jogalkotó szer vagyunk, és hogy igenis a, mindig harcolunk a, a tanácssal. Egyszerűen fontos az, hogy a bizottság a parlamenttel együttműködjön, hogy eh, ne az legyen, hogy, hogy, hogy, eh, hogy mindig a biztos beszél, és amit ő mond, az mindig igaz, és hogy eh, ez legyen az egyetlen kommunikációs eszköz. Verzsia asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az igazgató úrnak. Én ugyanabban az értelemben szeretnék felszólalni, ahogy ezt kollégáim tették már, Nekem az a benyomásom, hogy, hogy egyfajta lefelé menő kommunikációról van szó, és nem igazából a párbeszédről, Ugyanaz a helyzet megint csak, mellesleg már közvetlen párbeszédre sor került, ezért köszönetet mondok, de nem igazán látom, hogy hogyan is foglalkozunk a polgárokkal, a a közösségi hálózatok kapcsán. Ugye egyre több a közösségi oldal az európai ügyekkel kapcsolatosan, de nem párbeszédről van szó. Tehát a közösségi hálózatokat nem ezért kellett létrehozni, eh, hogy egyre több közösségi oldal legyen, és nem is tudom igazán minősíteni ezeket az oldalakat. Ezek egyáltalán, de egyáltalán semmire nem szolgálnak. Én azt szeretném, és van egy példa, amely számomra nagyon kedves, Ma délelőtt megszavaztuk az európai polgárok évéről szóló jelentést, és én remélem, hogy a Libében még a, a címet is meg tudjuk majd változtatni, de e témát illetően ez a példa, tehát már a kezdetek óta is Arról van szó, hogy az európai intézmények nem akarják meghallgatni azt, amit a parlament mond. Tehát itt a kommunikáció a polgárokkal egyszerűen nem működik. Márpedig az, az európai polgárok éve, hogyha ez jól működik, hogyha ott vannak az európai választások mögötte, akkor azt hinném, hogy az európai parlamentet minimum meghallgatják. Egy másik példa, amely kapcsolódik a költségvetési kérdéshez. Ma megszavaztuk a költségvetést is, tehát plusz 5 millióval. Már, év, már ho, hetek óta azt kérem, hogy ahogy ön mondja, az európai évre nem kell megnövelni a költségvetést, mert más pénzösszegeket is fel lehet használni. Én azt mondtam, hogy ki kell tűzni a megfelelő költségvetést, meg kell célozni, és semmiféle választ még mindidáig nem kaptam. Nem a konkrét kérdésről akarok választ kapni, de egyáltalán itt úgy gondolom, hogy nem jól működünk. Ez a módozat nem jó a munkánk terén. Ami a tartalékokat illeti, igen, úgy gondolom, hogy itt is meg kellene hallgatni az Európai Parlamentet. Ha az Európai Parlamentnek vannak tartalékai, az azért van, nem azért van, hogy a bizottság az, azokat az összegeket felhasználja a saját imidzsének a fejlesztésére. A páneurópai televízió projekttel kapcsolatosan, ha jól értettem, akkor a ö, bizottság a kommunikáció ö, ö, szeretné előnyben részesíteni, és én úgy gondolom, hogy ne a tartalékot használják fel erre. Köszönöm, hadd tegyek még én is valamit hozzá. Azt tűnt fel leginkább az előadásban, amit a Press Europe weboldalról mondtak, el tudjuk olvasni bármelyik lapot a neten, de úgy gondolom, hogy jó, hogyha egy bizonyos nemzetiségű állampolgár az Európai Unióban láthatja, hogy egy más országban ugyanarról a témáról mit mondanak, mit gondolnak. Ugyanis ez összeköti a polgárokat, és én nagyon drukkolok annak, hogy ez menjen, ugyanis ez nagyon jó ötletnek tartom. Aztán van egy kérdésem, a Europe Direct az, az a, ezzel kapcsolatban kell még egy, még, még, itt vannak még összegek? Azt megígérték, hogy lesz ez. Nem lehet, hogy minden országban működik még ez jól, de ö, úgy gondolom, hogy fontos lenne nek a továbbvitele. Hadd mondjak még egy példát én is. Madár Verzsé, asszony az a polgárok évét említette. Hát ebben az évben lesz a választás, tehát olyan projekteket is kell majd választani, amely kicsit fölébreszti a polgárokat, polgárokat a közönösségükből. Na most a Lux ö, díj. 2012-re, novemberre ö, egy film hetet fogunk ide tervezni. Azokat a filmeket fogják levetíteni, amelyeket kiválasztottak a díjkiosztóra, sőt, még másokkal is. Ö, minden, még pedig nem csak itt, hanem minden fővárosban. És akkor ezeket a filmeket ott lejátszák, mégpedig ingyen egyes mozikba. Ez is nagyon jó ötlet, ezt is támogatni kell. Ez a Lux díj, ez a mi gyermekünk, de akkor arra is gondot kell fordítani, hogy ezek a filmvetítések utána vitát is generáljanak. Ez megint csak egy új dolog hiszen ö, így is olyan embereket tudunk elérni, akik például az interneten soha nem mennek fel, de szeretik a filmeket, és akkor ilyen módon ismernek meg minket. Tehát az európai történelmet például ilyen módon is kommunikálni lehet. Modern, új eszközökre van szükségünk. És hogyha 2012-ben ezt meg tudjuk tenni, az nagyon jó annyira sokat nem kívánunk. Egyszerűen azt kívánjuk, hogy velünk működjenek együtt az ilyen tervek megtervezésénél, és ez csak egy ötlet a sok közül. Nagyon sok jó ötlet van, és ezeket mind együttes erővel tudjuk majd megvalósítani, és a parlament keretén belül ezt kell pontosan megbeszélnünk, hogy az jövő évben hogy akarjuk magunkat reklámozni, prominensé tenni, hogy akarjuk, mit akarunk a polgárok, polgárok felé magunkról mutatni. Kedves polgár úr, akkor most válaszolhat a kérdésekre. Uh, um, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az összes képviselőnek a kérdéseket és észrevételeket. Először is a tartalékról. 4,5 millió eurós tartalékról van szó egy költségvetési tételnél, a média hálózatok tételnél. Euronews, Euronet és Press Europe tartozik ide. Mindezek olyan projektek, amelyeket a parlament és az önök szakbizottsága támogat. Na most ahhoz, hogy kifizethessük mindazt, amivel tartozunk ezeknek a hálózatoknak az idén, szükségünk van erre a pénzre. Ez egy szerződéses szükségszerűség. Vezetőként a szerződéseket be kell tartanom méghozzá időben. Hogyha nem fizetjük ki a pénzt idén, akkor elveszítjük ezt az összeget. A pénz azt is lehetővé teszi, hogy erősítsük a nyelvi lefedettséget a Euronews-nál. Például programországokban, ugye nehéz időket élünk, a programországokban, ahol a Euronews a közszolgálati hálózaton nemzeti nyelven kerül sugárzásra, ezek a közszolgálati műsorszórók nyomás alá kerültek, kevés a pénz, úgyhogy valószínűleg a közszolgálati műsorszórok nem fogják támogatni ennek a Euronews adásnak a továbbítását. Például Portugáliában ez a helyzet, a portugál parlament számára nagyon nagy aggodalmat jelent, hogy a portugál változat esetleg leáll, hiszen a közszolgálati műsorszóró nem ad pénzt a portugál változatnak az eljutatására. Most, hogyha a 4,5 milliós tartalék felhasználható, akkor átmeneti jelleggel lehetséges lesz számunkra, hogy hát ugye most a hullámvölgyben vagyunk, hogy a hullám hegyig eljuthassunk, nem is ugyanazok lesznek persze a programországok majd, minden esetre a nehéz időkben fontos lenne a programországoknak segítséget nyújtani különböző módokon. Az egyik mód, amin mi segítséget nyújthatunk, az az, hogy az ő Euronews változatukat fenntartjuk, és itt külön gondolok Portugáliára és Görögországra. A 4,5 millió euró nagyon fontos lenne ebből a szempontból. Tehát ez egy konkrét példa arra, hogy hogyan használnánk fel a pénzt. Pemevet asszonynak válaszolom továbbra is, hogy az oknyomozó újságírás olyan téma, aminek nagyon nagy fontosságot tulajdonít az önök szakbizottságának több tagja, ezért mi is foglalkozunk vele, a a Firenzei Intézetnél az oknyomozó újságírás kutatói oldalával foglalkozunk, de van egy másik oldal is, a projekt oldal, és ahogy említettem, az eredeti álláspontunkkal ellentétben megvalósítjuk azt az előkészítő fellépést, amit megszavazott ez a szakbizottság 2012-re. Tehát ez a konkrét oknyomozó újságírással kapcsolatos fellépés, és azt pedig ki fogjuk vizsgálni, hogy az oknyomozó újságírás projektek hogyan támogathatók a jövőben. A megvalósíthatósági tanulmányban ezzel fogunk foglalkozni. McClarken és Triple asszonyoknak azt válaszolnám, hogy a kommunikáció azt jelenti, hogy az emberek hozzá kell tudjanak férni méghozzá könnyen az általuk keresett információhoz, méghozzá elfogulatlan, objektív módon kapjanak tájékoztatást. A kom főigazgatóság nem a tájékoztatási minisztérium vagy propaganda minisztérium szerepét szeretne játszani, a tényeket szeretnénk kommunikálni. Olyan hatékonyan és olyan hozzáférhetően, amennyire csak lehetséges, de nem elfogultan. Vannak eszközeink erre, valójában több ezer állampolgár használja évente a Europe Direct szolgáltatást. A múlt héten én is felkerestem őket, mármint a Europe Direct-et. Elég elképesztő a dolog, itt van a Brüsszel központjában, sokkal emberibb, mint amire az ember egy call center vagy ügyfélszolgálat esetében gondolna. Nagyon jól működik, fiatalok, 20 évesek dolgoznak, akik nagyon tájékozottak az európai témákban, minnyáján európai tanulmányokban szereztek mástert, meg hasonló fokozatot, legkülönbözőbb nyelveken beszélnek, Beszélgettem egy fiatalemberrel, aki a kutatási programokra vonatkozó kérdésekre válaszol. Írül, legalább három nyelven beszélnek. Szóval ezek a, az alkalmazottak dolgoznak ott, három ingyenes számon lehet őket hívni, az állampolgárok hívják is őket, vagy közvetlenül válaszolnak a kérdésekre, vagy hogyha bonyolultabb a kérdés, akkor a megfelelő helyre irányítják a hívót. 78 ezer hívás érkezett tavaly az állampolgároktól a 23 hivatalos nyelven. Mindegyik nyelven lehet kérdezni, és minden kérdésre válaszolnak a telefont felvevő kollégák. Van online szolgáltatás is, egyre több megkeresés érkezik e-mailben, és az állampolgárok, akik kérdést tesznek fel a saját nyelvükön, három napon belül választ kapnak a Europe Direct Centertől. Igen, pontosan, mivel Verzsé asszony is említette a felülről lefelé irányuló kommunikációt, a Europe Direct Center által éppen most kialakított egyik szolgáltatás, az a, a csevegő, vagy chat mm, szekció, tehát lehet online beszélgetni is, eszmecserét folytatni, ez sokkal inkább alulról felfelé aladó mm, kommunikáció. A Europe Direct-től így is válaszokat lehet kapni. Ez az egyik példa arra, hogy mennyire az állampolgárok rendelkezésére bocsátjuk az információkat. Ami a kiegyensúlyozott vitát és a függetlenség szükségességét illeti, hát nem a Euronews támogatjuk, Euronetet, Press Europe-ot, hanem szolgáltatási szerződéseket köttünk velük, és ennek van egy olyan záradék, ami szerint saját szerkesztési elveiket követik, szerkesztői függetlenség, szerkesztési függetlenség keretében illetve hát a téma Európához kötődik, de a de maguk az újságírók határozzák meg, hogy milyen szemszögből mutatnak be valamit. Az egyik nagyon érdekes dolog, a Euronet néhány tagjával kapcsolatban, az európai sajtószemle. szemle szóban összefoglalják a rádióban azt minden reggel, hogy mi jelenik meg az európai sajtóban, és ez teljesen objektív. Egy nagyon jó módja a hétköznapi európai emberek tájékoztatásának arról, hogy mi zajlik a körülöttük lévő országokban. További kérdések, nézzük csak. Ja igen, a közösségi hálózatok. A közösségi hálózatokat még senki nem tudta igazából kezelni, lehet, hogy nem is kellene kezelni őket, hiszen a szabadság kifejező, kifejezései egyes nagy cégek megpróbálták maguk alá gyűrni, elfogult üzeneteket továbbítva, és csúfos kudarcot vallottak. Ezek a közösségi hálózatok a párbeszéd céljából jöttek létre. Ezt a technikát ki kell még fejlesztenünk. bizonyos fokú szakértelmet szükségeltet, ez mindenki tanulja még a közösségi hálózatokat. Önöknek köszönhetően az idén sikeresen bonyolítunk le egy kísérleti projektet, amit nek az a neve, hogy Sharing Europe Online, vagyis online ö, megosztani Európát, és nagyon értékes tapasztalatokat ö, szerzünk ezáltal, ami az európai évet illeti Verzsia asszony kérdését. Természetesen meghallgatjuk az Európai Parlamentet, az Európai Parlament társjogalkotó, mi javaslunk, önök döntenek. Nem egyszerűen meghallgatásról van szó, önök a döntéshozók, és ezt mi teljes mértékben tiszteletben tartjuk. Mi javaslatunk arra szolgál, hogy önök megvizsgálják, és adott esetben elfogadják azt így van kialakítva az intézményes rendszer. Gondolom, hogy körülbelül ennyiben válaszoltam is a kérdésekre, észrevételekre, elnök asszony. Nem tudom, hogy mindenki elégedette a válaszokkal. Ben Rabatú asszony. Köszönöm szépen. Beszélt arról, hogy mennyire fontos a televíziós média fontossága. Azt hiszem, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy kommunikáljunk nagyon sok polgárral. Mi a cél? Egy olyan Euro News hálózat jöjjön létre, amely az Európai Unióé, vagy pedig inkább információs termékeket szeretnének megvalósítani a már meglévő médiában, például filmeket, vagy nem. Az Euronews-t ki nézi? azok az emberek, akiket érdekel Európa, de a mi munkánk, a mi célkitűzésünk az, hogy minél több és más polgárokat is el, elérjünk, akik eddig nem nézték, például a Euronews-t. Hát a nagy televíziók esetében talán különböző termékeket, elemeket kellene nyújtani nekük, hogy azokat a polgárokat is megnyerjük, akik még ezeket nem nézték. Also, eh, Madame Benarapatou, before... Benarapatou, mielőtt äh, polgár úr válaszolna, én azt mondanám, hogy ez teljesen lehetetlen, hiszen nek, a nagy tévécsatornáknak nem tudjuk előírni, hogy mit tegyenek, de azt viszont meg tudjuk tenni, hogy mi magunkat bemutatjuk, azt persze meg tudjuk kérni, hogy a különböző csatornák minél többet beszéljenek Európában. Azt tudjuk, hogy van egy olyan német program, hogy, hogy Európára nyíló ablak, de ez nyilván nem elég. Lehet, hogy egy sor más ötlet is van még. Akár még polgár úr is előállhat valamivel. Euh, Igen, természetesen a nagy nemzeti tévé csatornáknak is van lehetősége. Itt közszolgálati televíziókról van szó, például ugye az adott tagállamokban tiszteletben kell tartani a mandátumokat. Sok esetben a mandátum arról is szól, hogy sugározzanak európai ügyekről szóló információkat. Az előnye ennek a lehetőségnek, hogyha létezik, az az, hogy egy már létező néző hálózatnak teszi lehetővé azt, hogy más információkat is nézenek. 5-10 millió TV néző nézi például főidőben a fő műsorokat. Európai szinten ezt megvalósítani azt hiszem, hogy nem elképzelhető még akkor is, hogyha kívánatos lenne. De mit lehetne tenni? Az, e- az euronews Ugye itt hat, az Euronews-nak határai, határai voltak, nevezetesen csak is szatellit ö, rendszerben ö, lehetett ö, sugározni. Ugye ö, ez korlátozza lehetőségeket, mert nincs mindenkinek ö, ilyen lehetősége nincs meg a szatellit műsor szórója a ház tetején. Aztán de ott van a digitális, földi televíziózás, és ez azt jelenti, hogy a Euronewshoz is sokkal több tévénéző férhet a tagállamokban, nagyon gyakran, sőt egyre inkább a különböző csatornák átvesznek a Euronewsból egy részletet, mondjuk két, orsz, két órás műsort a földi digitális rendszerben, és hát ez is lehetőség, tehát javulnak a dolgok. Köszönöm. zu dieser Fernsehfrage äh, ein Wort sagen. Még a tévével kapcsolatban úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a bizottság ugyanilyen nagy súlyt fektet a, az újságíróknak tartott szám, szemináriumokra, hiszen ez is nagyon jó alkalom arra, hogy például a helyes, a helyi újságíróknak megmutassuk az európai összefüggéseket, hiszen ezeket ők nem feltétlenül ismerik. Pontosan így is elérhetjük, hogy megtapasztalják az összetartást, hogy motiváljuk őket arra, hogy minél többet megtudjanak, tehát így minél több polgárhoz el tud jutni az, amit mi itt valóban végzünk, ami, ami a mi munkánk. Ebben az összefüggésben a köztévékkel kapcsolatos együttműködés is fontos, azért, hogy ne csak egyetlen egy műsorba sűrítsék be az összes európai műsort, hiszen aki meg akarja nézni, az akkor megnézi azt az egyetlen egy műsort, de, de aki nem, ahhoz nem fog eljutni. Azért kellene, hogy inkább többféle különböző műsorra osszuk el az európai témákat, vagy a politikai magazinok is ö, például az számukra érdekes témákat, európai témákat is foglalják össze. Tehát számunkra az a fontos, hogy minél szélesebb skálája lenne a műsoroknak, és a, e-, e, ezen belül is nagyon fontos, hogy az újságírókat motiváljuk, hogy segítsünk nekik bemutatni, hogy mi itt, hogy működünk, hogy mi itt mivel foglalkozunk. Ezért tartom a szemináriumokat, pontosan a helyi újságírók, helyi szerkesztők számára rendezett szemináriumokat nagyon, nagyon jónak tartom. Elnök asszony, még kiegészíteném ezt eh, valamival. Ugye mi itt vitat, vitatkozunk, aztán első olvasatban valamit elfogadunk, aztán megy a tanácshoz a dolog, és amikor hosszú vita után valamit mi itt eldöntöttünk, azt ők fölülírják, és akkor ők döntenek. De hogyha nem is írják fölül, akkor is mindenképpen ez úgy jelenik meg az európai nyilvánosság felé, hogy a tanács határozata, a tanács döntése. És ezért nagyon fontos, hogy most nem csak az oknyomozó újságírás, hanem az átlagos, általános újságírást is támog, tá, tájékoztathatjuk. Hölgyeim és uraim, hogyha nincs több kérdés főigazgató felé, akkor nagyon szépen köszönöm neki, hogy eljött, és persze az, én ismerem az más területen végzett tevékenységét, és nagyon örülök neki, hogy most átvette ezt a felelősségi területet, nagyon jól fogunk e- erre együttműködni, és hazavisszük magunkkal azt, amit ma, megmondó, amit ma nekünk elmondott, tehát hogy fontosnak tartja az intézményközi együttműködést, ennek nagyon örülünk, és el tudom képzelni, hogy ezt a tartalékot tényleg hajlandók leszünk felszabadítani, főleg akkor, hogyha látjuk, hogy a megfelelő célokra fogja a bizottság ezeket a pénzeket fordítani. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és legközelebb találkozunk. Goodbye! Tizenkettedik napirendi ponthoz érkeztünk, a gyermekek védelme a digitális világban, Szilvia Costa asszony jelentése. Én nem is mondok semmit, rögtön át is adom önnek a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy olyan témáról van szó, amely részben egy újfajta téma, és a gyermekek védelmével foglalkozik a digitális világban. Azt látjuk, hogy egyre több az új megközelítés ezen a területen. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, Tudjuk, hogy 2011-ben eh, a bizottság már tett egy javaslatot a 98-as tanácsi ajánlással kapcsolatosan, és akkor foglalkozott azzal a témával is, hogy a kiskorúakat véden, védeni kell, az emberi méltóságukat védelni kell. Az Európai Parlamentnek volt egy javaslata 2006. decemberében az emberi méltóságról, és arról, hogy a különböző audiovizuális eszközökben és az online szolgáltatásokban is meg kell valósítani a kiskorúak védelmét. A, arról volt szó, hogy a bizottság rendszeresen jelentést fog elkészíteni, annak érdekében, hogy az ajánlásokat felülvizsgálja. Az első pont, amelyről a jelentésemben beszélek, az az, hogy megnéztem, hogy hogyan is változott a helyzet a digitális világban, a kiskorúak védelmében, melyek az új kockázatok, melyek az új veszélyek, mellesleg a bizottság jelentésében úgy látom, hogy nem csak egy jogi megközelítést kell garantálni, hanem más részletes, holisztikusabb megközelítést kell kidolgozni, ugyanis a digitális világ egy nagyon nagy lehetőség, például oktatás szempontjából interaktív oktatás szempontjából növelni lehet a különböző kompetenciákat, a polgárok is jobban kifejezhetik magukat, e, jobban részt vehetnek a szociális értekben, e, életben, e, a digitális világban. Jelenleg a jogi keretet az utóbbi időkben számos alkalommal módosították. Megvan a jogalap, amely kimondja, hogy a parlament mindenképpen szeretne fejlődést elérni ebben a témában, és sokkal integráltabb akciókra van szükség. És én azt is javaslom, hogy talán egy olyan irányelvre lenne szükség, amely magában foglalná az összes területet, az összes témát a kiskorúak védelmével kapcsolatosan a jogokat, átvenni a különböző irányelvek rendelkezéseit, van, amely irányelv nem foglalkozik a szociális hálózatokkal, aztán ott van az elektronikus kereskedelem, a kiskorúak szerepe az elektromos kereskedelemben, elektronikus kereskedelemben, tehát mindezt egy irányelve lehetne besűríteni. Természetesen ajánlások, új ajánlások mindig lesznek, aztán a videójátékokról szóló közlemény 2008-ból arról szólt, hogy fokozatosan új kritériumokat fognak figyelembe venni, aztán a PEGI nevű rendszerről szóló közlemény is napvilágot látott. Itt azt látjuk mindenhol, hogy a, az állam, az államok próbálják védeni a kiskorúakat például a videójátékok terén. Ezt a jelentést e, a 99-es internetről szóló ajánlásban is benne volt részben. Ezt módosították 2011-ben, Palger doktor az európai kommunikációról beszélt már, tehát itt az internet fontosságát is ki kell emelni. Három alapvető cél, célkitűzés kell megvalósítani. Itt az én ítéletem szerint fontos az, hogy egyrészt legyen egy koordinálása az összes forró vonalnak és segélyvonalnak európai szinten. Integrált ö, szociális szolgáltatásokra van szükség, amelyek biztosítanák ezt a munkát. Aztán az összes kiskorú számára biztosítani kell a megfelelő védelmet, és fel kell lépni az illegális és káros tartalmú szolgáltatások ellen. Mindenképpen vissza kell szorítani ezeket. Ebbe a munkába be kell vonni a rendőrséget, a rendőri hatóságokat is. Azt szeretném javasolni továbbá, hogy tegyünk különbséget négy területen. Először is át kell gondolni a governance, a kormányzás kérdését, az irányítás kérdését ezen a területen is. A tagállamoknak nemzeti koordinálás kell megvalósítaniuk annak érdekében, hogy a kiskorúakat jobban védjék vannak különböző kiskorúakkal foglalkozó szervek, testületek a, az iparban, a szolgáltatók is, és a különböző testületek együtt kellene, hogy működjenek. Miért? Mert azt látjuk a bizottság jelentésében is, hogy A tagállamokban természetesen a szubszidiaritás elvének megfelelően a, egy olyan megközelítés kellene kidolgozniuk, amelyek úgymond szervesebb megközelítések, tehát az irányítás, a kormányzás fontos. Aztán a következő téma, hogyan lehet a médiákhoz hozzáférni, az oktatáshoz, a a kiskorúak számára az internetes szolgáltatásokon keresztül, hogyan lehet a digitális kompetenciákat továbbfejleszteni, milyen programokat lehet kidolgozni és finanszírozni ezeken a területeken. Én nagyon sok konzultációt folytattam le a bizottsággal, a különböző programok képviselőivel, hálózatokkal, például a NAXO hálózattal, az European school tel amely 30 országot tömörít, különböző NGO-kkal találkoztam, olyan szervezetekkel, amelyek videójátékokkal foglalkoznak, szolgáltatók, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon bonyolult ez az egész, és azt látjuk, hogy a különböző NGO-k, az intézmények is azt szeretnék és azt kérik, hogy az oktatás terén sokkal több legyen a szolgáltatás, hogy a szülőkkel is, a szülők is hozzáférhessenek bizonyos fontos témákhoz a vállalatok is eh, hozzáférés eh, kell, hogy kapjanak. Azt kell eh, kérni, hogy, hogy tehát Cruz biztos asszony egy hónappal ezelőtt januárban egy CEO Coalition szerződést, megállapodást írt alá 25 vállalattal, a digitális világból, tehát itt internet szolgáltatók, ról van szó itt elsősorban. Tehát ez egy megállapodás, amelyet a biztos asszony aláírt, és ez egy nagyon jó alap, amelyre lehet építkezni. Öt célkitűzése van ennek a megállapodásnak, öt fontos célkitűzés például az illegális és a káros tartalmak azonnali visszavonásáról szól az egyik célkitűzés, aztán a privacy kérdése egy nagyon kényes kérdés. E, e területén, e területen azt hallottuk, hogy Reding biztosasszony kész arra, hogy egy irányelvet dolgozzanak ki ezen a területen, tehát ezt is figyelembe kell venni, aztán ott van a parental control témája, ez egy, már egy újabb célkitűzés, megfelelő normákra, jogszabályokra van szükség a visszaélések terén, és azt is el kell mondani, hogy új formái léteznek a gyermekekkel való visszaélésnek, például megadják a gyermekek a szüleik hitelkártyájának a számát, és különböző nagyon erőszakos videójátékokhoz férnek hozzá, ezeket nézik. Arra lenne szükség, hogy az állam ellenőrizze az ilyen típusú hozzáféréseket. Vannak olyan videójátékok, amelyek tiltottak, illegálisak, és nagyon sok országban a videójátékokkal való szűrés csak az lehet, hogyha letiltják például a hitelkártyák hitelkártyák használatát és a hitelkártya számának megadását. Tehát ezen a területen is különbséget kell tenni a illegális tevékenység és a káros tartalmú internetes szolgáltatások között. Ugye vannak illegális tartalmak, például a gyermek pornográfiával kapcsolatos témák, ugye most itt nem igazán foglalkozunk ezzel, aztán ott van az online prostitúció, vagy pedig a grooming, a gyermekek megkörnyékezése, zaklatása. Tehát nagyon nagy a kockázat, ugyanis a, mindez kihat pszich, pszichikailag is a gyermekekre. Tehát ezek olyan dolgok, ahol nagyon oda kell figyelnünk. Természetesen ami a polgárokkal való kapcsolatokat illeti, azt hiszem, hogy utalni lehet arra, hogy vannak már olyan projektek, amelyek elindultak, van egy digital policy literacy, aztán elektronikus szolgáltatások, amelyekkel például szimulálni lehet bizonyos dolgokat, például a demokráciát, költségvetést, és így tovább. Nagyon érdekes a részvétel, már több mint 30 európai ország vesz részt a Schoolnet hálózatban, tehát 30 európai ország ismétlen, ez egyfajta virtuális hálózat, mint hogyha az iskolában lennének a gyermekek. Hozzáférhetnek az iskolai fórumokhoz, közösségi fórumokhoz, amelyek sok esetben oktatási fórumok, egyfajta virtuális teret kapnak, ezáltal is férnek ezekhez hozzá. Az én javaslatom az, hogy rekonstruáljunk egy új keretet, amely már lényegében gyökereiben létezik. Továbbá azok a normatívák, amelyek az utóbbi években nagyon is megváltoztak, hát olyanok, amelyek fejleszthetők, ugye itt a, a governance-ról van szó, a polgárok részvétele, az új módozatai a kiskorúak védelmének, tehát ezek régebben mind olyan úgynevezett szürke területek voltak, most már ezeken a területeken is újfajta lehetőségek alakultak ki. A legtöbb tagállamban ugye van, ahol már elég jelentős az előrehaladás van, ahol még vonakodnak bizonyos területeken, van, ahol már a jogszabályok léteznek, van, ahol az intervenció erőteljesebb. Az én országban én országomban például le lehet blokkolni, be lehet szüntetni az adott honlapokat, ez más országban is lehetőség már. Természetesen az internet szolgáltatóknak itt fontos a feladatuk. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Mit leki, asszony? Thank you, and thank you, Madam Koch. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Koszta asszony. Nagyon hasznos észrevételeit. Úgy látom, hogy jól érti ezeket a kérdéseket, de óriásiak a kockázatok az online világban, az Egyesült Királyságban 41 százaléka a 12-15 éveseknek okostelefont használ, 48 százalék azonban elégedetlen az online tartalommal, amit találnak, ezt ők maguk mondják. Nagyon fontos, hogy az igen veszélyes tartalmakat korlátozzuk. Itt a magánéletbe való beavatkozás, a grooming, a szexuális képek megjelenítése, és nagyon aggaszt engem a közösségi hálózatok terjedése is. A fiatalok körében a kapcsolatok sokszor így épülnek, és ezzel visszaélhetnek nagyon gyakran hallunk ilyenről az Egyesült Királyságban. olyan vált a helyzet, hogy emberek élete forog időnként kockán, vigyázni kell a gyerekekre, nagyon fontos, hogy a szülők, a tanárok tisztában legyenek ezekkel a problémákkal, nagyon fontos, hogy mi tudjuk kezelni a média értés problémáját. Nagyon fontos a feltárás, és nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a rendelkezésre álló lehetséges eszközökkel, tagállamok is blokkolják a szájtokat, hogyha gyermekpornográfiáról van szó, és Um, bírságot szabjanak, illetve a pedofil hálózatokat felszámolják. Uh, jobb koordinációra, együttműködésre, információcserére is szükségünk lesz ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük a különböző tagállamokban, és egyetértek, hogy uh, az önszabályozás és a közpolitika keverékére van itt szükség, és reagáló képességünket javítani kell, mindenképpen fel kell lépni, mert végeredményben a kiskorúak számára olyan nagy a veszély, hogy az online tartalommal kapcsolatosan határozott fellépést igényelnek ezek a veszélyek. Persze nagyon sok haszna is van ugye az online tartalomnak, ezt sem szabad szem előtt éveszteni. Köszönöm szépen, Pétra Köszönöm szépen, Szilvia, ezt a bemutató előadást a jelentésedről. Azt hiszem, hogy a fiatalok védelme az interneten a legfontosabb téma, amelyet egyáltalán érinteni lehet, és Németországban is megértik, hogy miért beszélek erről, hiszen tavaly előtt nagyon intenzív vita volt erről, megrendülten láttuk, hogy ez a téma mennyire széles körű, mennyi implikációja van. Ezért a legfontosabb valóban az internet megértése, a média kompetencia, és nagyon fontos, hogy az illegális és a káros tartalmak között ugyanakkor a különbséget meg tudjuk tenni. Az illegális tartalmakat egyszerűen törölni kell. A káros tartalmakkal kapcsolatban azonban ugye rögtön felmerül a vita, hogy tagállamonként különböző, hogy mit tartanak károsnak, és ez a kulturális beállítottságtól, hozzáállástól is függ és itt például az életkor is szóba kerül, Például Nagy-Britanniában dolg, olyan dolgok vannak, amiket már 14 évesek megnézhetnek, Németországban ugyanez csak 16 évesek, Franciaországban megint csak a más, más életkorról van szó. Szóval, tehát vannak az Európai Unión belül hatalmas kulturális különbségek a hozzáállás között, annak a megítélések között, hogy a fiatalok számára mi az, ami káros, mi az, ami nem káros tartalom. Tehát arra biztos, arra, arra vigyáznunk kell, hogy ezeket a kulturális különbségeket ne tévezzük szem elől, hogy, ne, hogy, hogy ezzel kapcsolatban megfelelő észszerű megoldást találjunk. De a média használatának kompetenciájával kapcsolatban is fontos, hogy ne csak a fiatalokról szóljunk, hanem a szülőkről is, az ő kompetenciájukról is, és a ségükről is emlékezzünk meg. De őket is iskolázni kell és a közösségi hálózatokról pedig, ha beszélünk, akkor az adatvédelmet is meg kell említeni, amelyet nyilván más körökben, más témákban majd megemlítenek, de az is, arra is figyelnünk kell, hogy a gyermekpornográfiával kapcsolatban már felmerült ez, az, hogy nagyon fontos, hogy a, az ellenőrzés kérdése és a kommunikációs lehetőségek kérdése, az internet használatának szabadsága itt hogy kerül be. Nagyon-nagyon finom egyensúlyt kell itt beállítani, olyan megoldást kell találni, amely védi a gyerekeket, de ugyanakkor meghagyja a lehetőséget számukra, hogy kihasználják az internet adta lehetőségeket. És hogy az internet adta szabadságot kihasználhatják, a kommunikáció szabadságát gával élhessenek, ami az Európai Unióban szintén nagyon-nagyon értékes dolog. Hogy, hogy a kommunikáció szabad terét az Európai Unión belül őrizzük meg. Tehát ezt a két dolgot kell kiegyensúlyozni, a gyermekek védelmét és a szabadság kommunikáció élését, tovább élését. Köszönöm Petra, most Marietta kapja meg a szót. I'll be brief. Köszönöm szépen. Sok minden elhangzott, már röviden fog fogalmazni. Én is köszönöm az előadónak a munkáját. Nagyon fontos ez a téma, és van néhány kézenfekvő megoldás, például a privacy beállítás, ugye alapbeállításként a fiatalok esetében, Ugyanakkor ugye én is hangsúlyoznám, hogy nagyon nagy a különbség az illegális és a nem kívánatos tartalom között, és a nem kívánatos persze e, értelmezés tárgyát képezés visszaélésekre is okot ad. E, bizonyos tartalmak ugye nem kívánatosnak e, minősíthetők, bár objektíve nem azok. A fiatalok kollégákat, illetve az, általában az európaiakat fel kell készíteni arra, hogy felelős döntéseket hozzanak. Sok minden hangzott el az önszabályozásról, illetve a magának, a szolgáltató szektornak a felelősségéről. Ugye fontos a bürokráciát nem növelni, illetve fontos, hogy a kormány ne avatkozzon be túlságosan a magánéletbe, nagyon eh, érzékeny itt az egyensúly, hogy kinek engedhetjük meg, hogy az internetet eh, kontrollálja. Eh, fontos a következő generációnak valamit tanítanunk, és ez a nyílt társadalom, a nyílt demokrácia alapjaihoz kötődik egy cég vagy egy bíróság hivatott-e megítélni a tartalmak minősítését, hogyha, hogyha egy cég kap ilyen lehetőséget, akkor lehet, hogy túlságosan nagy lesz a hajlam arra, hogy blokkoljanak bizonyos tartalmakat, illetve ennek a járulékos hatásaiból kihúzhat hasznot. Fontos tehát a hatalmak szétválasztása, hatalmak szétválasztása és a demokratikus betekintés ellenőrzés megvan a kockázat annak, hogy egy rossz irányban csúszik el a dolog, a tartalmak blokkolását dicsérte itt Emma kolléganőm, tavaly volt erről egy vita, én kritikusabb vagyok ezzel kapcsolatban, a legkevésbé vitatott a gyermekpornográfia, ugye mindenki egyetért, hogy ez milyen káros. En, ezeknek az oldalaknak a blokkolása ugye megvalósult, de e, vajon az illegális tartalom után a nem kívánatos tartalmat is e, blokkolni fogják-e? Például a zeneipar bizonyos weboldalakat szeretne e, megbénítatni az a döntés született, hogy nem csúsztunk el még ebbe az irányba, de mindenképpen komolyan kell venni ezeket az aggodalmakat, mert láttunk már olyat, hogy bírósági döntés nélkül weboldalakat zártak be, az amerikai jogi bírósági folyamatokban bizonyos online platformok, magánemberek, cégek jogai sérültek. Sok sikert kívánok az előadónak egy nagyon nehéz témában a jó egyensúlyt megtalálni. Nösetre az, hogyha egy illegális vagy nem kívánatos tartalom nem látható az interneten, nem jelenti azt, hogy az már nem is létezik, fenntartható megoldásra van szüksége a teljes képet kell néznünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Szánicsi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon őszintén gratulálok Koszta asszonynak A kiskorúak védelme a digitális világban ról szóló jelentéséért. Teljes mértékben egyetértek vele. Ugye itt most már a televízió is érintve van, és a kiskorúaknak Európában ezek a különböző szolgáltatások fontosak, mert kihatnak rájuk. Aztán a gyermek pornográfia online, ugye ezzel részletesebben nem foglalkozik, mert a LIBE egy másik jelentésben foglalkozik a témával. Tehát itt a védelemről van szó, hogy hogyan védjük a fiatalokat, a kiskorúakat, hogy mik a kockázatok a digitális világban. Mindenképpen az erőfeszítésünket arra kell koncentrálni, hogy minden alkalommal alkalmazzuk a politikát a, a, a, akkor, amikor a gyermekek esetében vissza különböző problémákkal találják magukat szemben, vagy kisajátítják őket, kizsákmányolják őket. Köszönöm, Boris úr. Ja również chciałem podziękować e, za to ważne sprawozdanie. Ono... <clears throat> Én is szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon fontos jelentésért. Ez teljes mértékben megfelel azoknak a tevékenységeknek, amelyek kell foglalkozzunk nevezetesen, hogy hogyan tudjuk védeni a fiatal generációkat a interpersonális kapcsolatokat már online kapcsolatokkal helyettesítik manapság. Azt is szeretném az elhangzottakhoz hozzátenni, hogy amikor nyilvános vitára kerül sor, vagy nemzeti oktatási programokra kerül sor, akkor mindenképpen fel kell készíteni egyrészt az iskolákat, a modern médiák, az internet szolgáltatásokkal kapcsolatos programokra. Az oktatók nagyon fontos szerepet játszanak. Sok esetben a kommunikáció hiányzik. Sokszor nem tudják, hogy miről is szól az internet. Tehát látjuk azt, hogy itt egy nagyon nagy generációs konfliktus van. Az illegális tartalom visszaszorítása fontos, aztán a különböző kampányok. Nagyon fontos előmozdítani az önkontrollt a kiskorúak számára. Itt a család szerepe fontos, a szülők felelőssége. Ugye a, a szülők egész egyszerűen sok esetben nem tudják követni a technológiai fejlődést, nincs ismerettük a fejlődésről, tehát itt is van, kialakul egyfajta kapcsolati hiány. Beszélni kell a fiatalokkal, el kell nekik mondani, hogy mik a veszélyek. A legtöbb nemzeti oktatási nevelőrendszer nem teszi ezt meg, és mögötte vagyunk a fejlődésnek. Most pedig Fontana úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Ez egyáltalán nem volt egy könnyű munka, azonban Boris úr már elmondta nagyrészt azt, amit szerettem volna. Azt hiszem, hogy jogalkotási szempontból felmerül egy probléma a kiskorúak védelmével kapcsolatosan, ugyanis a, az technológiák állandóan fejlődnek, és egész egyszerűen minden évben új technológiák merülnek fel, és a jogalkotás szempontjából nagyon nehéz mindezt követni. A második dolog, ami fontos, hogy az iskolákban fontos szerepet kell játszani, de a szülők, a család is nagyon fontos ezen a területen de a szülők sok esetben egész egyszerűen nem is értik, hogy miről is van szó, mit jelent az, hogy közösségi oldal. Tehát a szülőket és a családokat is oktatni kell, el kell, meg kell tanítani nekik, hogy miről is szól az internet, mert sok esetben egész egyszerűen nincs semmiféle alapvető ismeretük, hogy megértsék, hogy milyen nagyok a veszélyek, a kockázatok a közösségi hálózatokkal kapcsolatban. Köszönöm. Mr. Fontana. Köszönöm szépen, Fontana úr. Most pedig a bizottság képviselőjét kérdezem, hogy kíván el felszólalni. Thank you. Köszönöm. Köszönöm. Üdvözöljük a parlament döntését, hogy jelentést készítenek, és üdvözöljük a mai vitát is. Néhány pontot szeretnék hangsúlyozni, illetve pontosítani. Hadd mondjam el, hogy az elmúlt években a kutatások azt mutatták ki, hogy nagyon nagy változás volt abban, ahogyan a fiatalok és a gyerekek használják a technológiát. Azt tapasztaljuk, hogy egyre fiatalabban lépnek be az online világba a gyerekek, akár 7 éves kortól, sőt, még fiatalabb korban, nagyon sokféle új eszköz van, és persze ez új kockázatokat, veszélyeket is felvet, ezekre rámutattak a hozzászólók is. Ugye káros tartalom, grooming, bullying, stb., illetve magánéletve való behatolás. A gyermekekkel való nemi visszaélés eszközei is megtalálhatók az interneten. Eddig az Európai Bizottság, ahogy az előadó is rámutatott, a Safer Internet programot valósította meg, ez 2013-ig működik, és jelentős eredményeket értünk el már eddig. Van egy hálózata ezeknek a biztonságosabb internetközpontoknak a tagállamokban, hotline, különböző segítségnyújtó központok vannak, és tájékoztatást is tartanak szülőknek, tanároknak a biztonságosabb internet program finanszírozott kutatást is 2010-ben az egyik legkomolyabb felmérést a gyerekek és a szülők körében 25 országban végezték el, és ez jelentős információval szolgált erről a területről. Az új kutatási eredmények alapján azt tapasztaljuk, azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan lépünk tovább, és a hozzászólók rámutattak, hogy folyamatosan változik a terep, nehéz a jogszabályokat ehhez alakítani. Az Európai Bizottság a biztonságos internetprogram 13-as befejezésével a Connecting Europe eszköz révén olyan fellépéseket kíván finanszírozni, amelyek hasznosak lehetnek az internet gyerekek számára biztonságosabb tételéhez az Európai Bizottság azt javasolja, hogy interoperábilis eszközök felállítását fogja finanszírozni, illetve különböző központokét a tagállamokban, illetve a nemi visszaéléssel kapcsolatos tartalmak internetről való levételét elősegítő intézkedéseket fog segíteni ami a jelenlegi tevékenységek kialakítását illeti. Először is azzal kell foglalkoznunk, hogy a gyerekek, szüleik, tanáraik megfelelő információt kapjanak, hogy megfelelő döntéseket hozhassanak. Tehát az empowerment nagyon fontos, illetve az, hogy segítsünk minőségi tartalommal megtölteni az internetet. Ami a magánéletvédelmét illeti, a bizottság javaslatot nyújtott be az adatvédelmi rendelethez. Ugyanakkor néhány hozzászóló említette ezt is, az Európai Bizottság nagyon támogatja a szektor önszabályozását, ahogy az előadó már említette, Cruz biztos 2011. decemberében egy koalíciót hozott létre 31 ország részvételével, az a közösségi hálózatokat, mobil szolgáltatókat, más szolgáltatókat, internetszolgáltatókat, NGO-kat, kutatókat, rendőrségeket fog össze, különböző témákkal foglalkoznak, például a kornak megfelelő magánéletvédelem, a parental control jobb megvalósítása, illetve a gyermekekkel való visszaélés, visszaszorítása ennek az öt pontnak a megvalósításán dolgozik most a bizottság, és az első felülvizsgálat a nyáron kerül lebonyolításra. Koszta asszonynal kapcsolatban kívánunk maradni, és nagyon várjuk a megjelenő jelentést. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Radulusz asszony, Koszta asszony kívánja visszakérni a szót. Csak röviden, szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, természetesen a bizottságnak is. Ez egy nagyon kényes téma, mindenkinek van valamilyen felelőssége ebben a témában a tudás történetében még nem igazán foglalkoztak olyan témával, amely ennyi kockázatot, veszélyt tartalmaz. Úgyhogy köszönöm szépen mindazt, amit felvetettek Boris kollega, Fontana, Ivazaniki, és itt tovább. Tehát mindenképpen előre haladást kell elérnünk ezen a területen is. De mi is a fontos itt? Az egyensúlyt kialakítani és megtalálni. A szólás szabadság, a is mindenképpen mm, védelem, védelmet kell, hogy biztosítson a kiskorúaknak természetesen a Lisszaboni szerződés is kimondja, hogy mennyire fontos a kiskorúak védelme. Persze az értelmezés is nagyon fontos. Fontos az, hogy a kiskorúak védelme terén a részvételt is biztosítsuk hogy a kiskorú méltóságát is védjük, hogy az egyensúlyt biztosítsuk a jogai területén is, tehát a testi és a fizikai és a pszichikai egyensúlyt biztosítsuk. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes volt a vita már a gyermekpornográfiával kapcsolatosan is. Rámutattunk a különböző kulturális különbségekre. De úgy gondolom, hogy itt nagyon fontos ez a saját kezdeményezésű jelentés a parlament részéről, mert mindig vannak, úgy gondolom, visszaélések, hogyha objektív és szubjektív feltételek nem léteznek, és hogyha egy kiskorú teljes mértékben úgymond kifejezheti a szabadságát. Ne felejtsük, nem fogom elfelejteni az észrevételeiket, a kommentárokat, mindenképpen az egyensúlyt kell megtalálnunk a különböző kérdések között. Ne felejtsük el azonban azt sem, hogy nem csak a gyermekekről van szó, beszéltünk sokat a szülőkről is, a szülők szerepéről, és látjuk azt is, hogy a, sok esetben a kiskorúakkal visszaélnek, egyfajta kereskedelmi terméknek tekintik őket. A különböző rendszerek konvergenciáját kell tehát biztosítani. Ez egy nagyon bonyolult dolog, a jogalkotási formák terén is meg kell találni az egyensúlyt. Természetesen léteznek már magattartási kódexek, a, az egyik például a közösségi hálózatokkal foglalkozik, a második pedig a mobiltelefonok használatával. Azt hiszem, hogy ezeket is figyelemmel kell kísérni a tagállamokban. Az is igaz, amiről Zaniki képviselő asszony beszélt nevezetesen, a közösségi hálózatokról van szó. Természetesen a szülők számára is elképzelhető különböző ismeret, oktatás, ismeretszerzés, ismeretekhez való hozzáférés. Meg kell értetni a szülőkkel, hogy miről van szó, segíteni kell nekik. Ami az iskolát illeti, van egy példám, már 7 éves korban, sőt 4 éves korban vannak olyan gyerekek, akik tudnak akár írni, olvasni már, és digitális ismereteik is vannak. Olyan digitális kompetenciákkal rendelkeznek, amelyek szinte hihetetlenek, navigálni tudnak. Sőt, van olyan, a, aki még írni, olvasni nem is tud, de már digitális ismeretekkel rendelkezik, és navigálni tud a neten. Ez a, ezen a jelentéssel szeretnénk felhívni a tagállamokat is arra, hogy mik is a lehetőségek, hogy milyen minőséget kell biztosítani a digitális szolgáltatások terén is, a gyermekek számára mindenképpen támogatni kell a strukturális alapokkal is azt, hogy a különböző kompetenciákat fejleszthessék a tagállamok. Azt hiszem, hogy ez egy nagy kihívás. Továbbá van egy másik fontos dolog is, és erőfeszítést fogok tenni arra, hogy a legjobb gyakorlatot, tapasztalatokat is összegyűjtsem a különböző országokból, ugyanis a bizottság jelentése erre is rámutat, mennyire fontosak a különböző tapasztalatok, vannak központok minden országban, amelyek internetes programokkal foglalkoznak. Ezek innovációs programokkal is foglalkoznak, megvannak a megfelelő hálózatok, amelyek eh, bátorítják mind a tagállamokat, mind pedig a bizottságot, hogy megállapodásokat eh, kössenek. E, említettem Krúz mm, által aláírt megállapodás. Ez egy nagyon érdekes dolog. Kétségtelenül a legjobb megoldások azok, amelyek úgymond az együttes, az együttműködési formákban alakulnak ki. Vannak olyan kérdések azonban, amelyek kényesebbek, például a magánélet védelme, a különböző visszaélések, mind ezen a területen oda kell figyelni arra, hogy sok esetben, ugye ha a Facebookon ö, rajta vannak a gyermekek, ö, egész egyszerűen nem kitörölhetők az adatok, és ha felnőnek, akkor ugyanúgy ott vannak a, az adott hálózatokon. Tehát mind normatív szempontjából, mind pedig oktatási szempontból, jogi szempontból védeni kell a kiskorúak méltóságát, személyiségét. Természetesen egyfajta olyan logika mentén, amely figyelembe veszi, ahogy Fontana képviselő is mondta, a, a fejlődést, a gyors fejlődést, az új kommunikációs formákat, azt is látjuk, hogy a különböző visszaérések a gyermekpornográfia részeként visszaélnek a gyermekek jó hiszemiségével az önök segítségével remélem, hogy jól le fogom ezt a munkát majd bonyolítani. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen, Kossza asszony. Azt hiszem, hogy már nagyon sokan elmondták azt, hogy nagyon sokkal könnyebb az, azon, hogy mik a céljaink, mint azon, hogy ezeket hogy érjük el ez a hosszú vita részét képezi annak, hogy az internetet okosan, megfelelőképpen hogy tudjuk szabályozni, és látjuk, hogy az akta vita is most hogy dúl Európában, úgyhogy ez egyáltalán nem könnyű feladat. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy, a, hogy április 25-én tartjuk a a jelentés bemutatását, és június 20-án lesz a szavazás erről a jelentésről. A következő napi rendi pontunk a 13-as, mégpedig az Európai Alap és az adott rendelet hatályon kívül helyezése. Benerab Attu asszony a jelentése tevő a két jelentését, tehát az egyik a illetve a vélemény megírója. Az egyik a regi, a másik az foglalkoztatási bizottságé. Egy közös alapsz, jogszabály alapot szeretne a bizottság megállapítani. Egy sor közös rendelkezést próbál meg megállapítani a, a többszintű kormányzás, a e, szintjén, és a strukturális alapokra vonatkozólag ez egy kulcsfontosságú e, jogszabálycsomag, hiszen körülbelül 30%-át fedik ezek az alapok le az európai e, költségvetésnek. A regi majd júliusban fogadja el az ezzel kapcsolatos jelentést, és most át is adom a szót Máikának. Köszönöm szépen, Helga. Kedves kollégák, ahogy említetted, a bizottság múlt októberben elfogadott néhány jogalkotási javaslatot a 2014-2020-as évekre vonatkoztatva. Most a tanács dolgozik ezen a, ezeken a jogalkotási szövegeken, és az év végéig el is kell fogadni azokat. Ahogy mondtad, itt a költségvetés 35%-a vonatkozik 2007-2013-ra, és ez egy nagyon fontos ugye, alap, mert a gond túl ez a második olyan fontos alap, amely az európai projekteket finanszírozza. Azt hiszem, hogy a kultúrához is nagyon szoros a kapcsolata, ugyanis a legnagyobb hosszú járulá, hozzájárulás a kohéziós alapból a kultúrával is kapcsolatos. Tudjuk, hogy válságban vagyunk, már tegnap és tegnap előtt is elmondtuk, hogy az európai szemeszter ben a megszorítások nem voltak elégségesek. Tehát fel kell használni az összes, összes eszközt, a különböző alapokat, hogy fejlődjünk, szociális, különböző regionális területeken. Fontos a európai polgárok szükségleteire válaszolni. Milyen közös rendelkezések vannak? A jelenlegi dokumentumban a bizottság azt javasolja, hogy módosításokat eszközöljenek. Az egyik szerintem nagyon pozitív, hogy olyan jogszabályok legyenek, amelyek konkrétan egy, most öt alapot fog lefedni, és ez azt jelenti, hogy sokkal integráltabb lesz a tevékenység, és lehetővé teszi, hogy a különböző alapok koherens módon valósítsák meg a célkitűzéseiket, és hatékonyabban működjenek. A második módosítás, változtatás, amely nagyon fontos, ez a financiális koncentráció, ez azt jelenti, hogy sokkal inkább célzott lesz ez a munka. A 2020-as stratégiához kapcsolódnak majd ezek a finanszírozási lehetőségek. Tehát a stratégia célkitűzéseihez kötődik majd a jogszabály is. Itt ki kell emelni az oktatást, a képzést, a szociális inkluziót, és természetesen minden más képzéssel, kompetenciával kapcsolatos terület. A szöveg általános rendelkezéseket is magában foglal, technikai jellegűeket, és nagyon érdekes lenne néhány szövegrészre utalni, itt például a második részre, aztán a négyes függelékre, amely az ex ante tematikus rendelkezésekkel foglalkozik, a, ami pedig az Európai Szociális Alapot illeti konkrétan, a jogalkotási javaslat számunkra nagyon érdekes, ugyanis itt különböző témák vannak, például a foglalkoztatás támogatása, a fejlesztése, az oktatás, a képzés, az élethosszígtartó oktatás, a szociális inklúzió, a szegénység elleni fellépés elsősorban a fiatalokat érintően az új ö, foglalkoztatás, aztán a fiat, talokkal kapcsolatos témák, a szociális inkluzió, itt természetesen a digitális tevékenységek is. Továbbá másodszorban látjuk azt, hogy már újabb fejlemények vannak. A hármas cikkben látjuk azt, hogy hogy fontos és csökkent az korai iskola elhagyások száma, aztán az oktatás színvonala javult az általános, a középiskolában és már óvodai szinten is. A leghátrányosabb helyzetű csoportok támogatása növekedett, például a romák helyzete is javult. Aztán a négyes cikkben látjuk azt, hogy a szociális alapból 20%-ot a hátrányos helyzetűek és a szociális inkluzióra szánnak természetesen. A szociális innováció is fontos, de meg kell határozni, hogy mit is értünk pontosan szociális innovációt. Ők nagyon jól tudják, hogy már régóta dolgozunk ezeken a témák, témákon mellesleg vélemény eh, tervezeten többen is dolgoztak. Kosta asszony például dolgozott az Európai Platformon a eh, eh, szegénység ellen, és más jelentéseken is dolgoztak jó lenne, hogyha a rendelet mindenképpen figyelembe venné a számunkra fontos prioritásokat. Azonban vannak fenntartásaim a változásokkal, módosításokkal kapcsolatosan a szalapokat illetően. Bizonyos rendelkezések a jelenlegi ö, jogszabályban, a 2013-osban itt a, a, a hatos preambulum bekezdésben az EQUAL programról van szó, nevezetesen, hogy hogyan lehet a diszkrimináció ellen és az egyenlőtlenségek ellen fellépni a munka világában. Ez most már nincs benne az új javaslatban, aztán az oktatáshoz, a szakmai képzéshez való hozzáférés az új szövegben ez sincs már benne, mellesleg ami a kultúrát illeti, a kultúra nem élvez prioritást, nem prioritást élvező cél, cél az innovációról már szóltam, A 2020-as stratégia értelmében. Tehát legyünk koherensek akkor a oktatás terén a különböző ismeretek, tapasztalatok, a szociális inkluzió, a hátrányos helyzetű csoportok részvétele, inkluziója, tehát ezek azok a területek, amelyeket fejleszteni kell, és a kulturális területnek is mindenképpen be kell kerülni a rendelkezések közé. Összefoglalva, ezek voltak az első benyomásaim a két módosítással kapcsolatosan, a szociális kohézió szempontjából előre is köszönöm majd a hozzájárulásokat a kollégáknak a munkámhoz. Köszönöm szépen, Malika. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy részletesen elemezni kell ezt a rendelet szöveget, és a jelenlegi több éves keretet is. Ez ugyan mindjárt véget ér, de akkor is fontos. Az Európai 2020-as stratégia nagyon fontos, és ezzel kapcsolatban az egyszerűsítés egy nagyon jó jelet közvetítene a strukturális alapokból nyújtott támogatás élvezőinek. A kultúra nem jár jól a következő periódusban. A nagyon, nagyon sok területbe befektetünk, de a kulturális örökségbe nem. Tehát ha valaki egy modern múzeumot akar ö, építeni, vagy digitalizálni szeretne régi filmeket, tehát olyan dologról beszélek, ami nem száz éves, Ilyen esetekben az új javaslat értelmében nem lehetséges befektetéseket eszközölni. Tehát ahelyett, hogy az európaiaknak kulturális célú befektetéseket ö, javasolnánk, ö, méghozzá a legmagasabb szinten, ahelyett ezeket megakadályozzuk. ahogy hallottuk, az Európai Bizottság semmiféle garanciát nem ad arra, hogy a fiatalok mozgásban program tovább menjen, tovább fejlődjön. Az Erasmus mindenkinek, és más programok is most a fenyegetett programok listájára kerültek. Tehát ezek, az az új javaslat igenis fenyeget olyan programokat is, amelyek már nagyon nagy sikerrel folytak. Merci, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány pontra szeretnék visszatérni a, ugyanis Marika kollega érdemben áttekintett szinte mindent. A javaslatcsomag nagyon sok újdonságot tartalmaz, a koncentráción, a hatékonyságon, a teljesítményen alapul, illetve, hogy a kohéziós politika minden régió esetében feltételekhez lesz kötve, ugyanakkor oda kell figyelnünk bizonyos összetevőkre, és különösen a tematikus koncentrációra, ugyanis a rendelet 11 prioritást javasol, és a régió opciók, a 11 közül kell, hogy válaszanak. Most amikor ezt lebontjuk, a bizottság javaslatában a kultúrának és az oktatásnak bizony nem sok hely jut, és nem jelenik meg egyértelműen a tematikus koncentrációban sem. Ráadásul a bizottság a javaslataiban nagyon magas százalékos arányt javasol a környezetvédelmi célokra. Megállapíthatjuk ma, hogy a regionális alapok esetében a kultúra akkor jelenik meg, hogyha a régiók az operatív programjukban szerepeltetik úgy azt szeretnénk, hogyha a támogatás egy bizonyos hányada kötelezően a kultúrára, az oktatásra lehet, lenne csak felhasználható. A kultúra és az oktatás előnyt kell, hogy élvezzen. Elnök, köszönöm szépen. Matula úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány észrevételem nekem is lenne elrendeletekkel kapcsolatban. Már elhangzott, hogy nagyon oda kell figyelnünk a következő aspektusra. Ezeknek az új rendeleteknek az a kinyilvánított célja, hogy egyszerűsítsék az összes szabályt. Ugyanakkor a célkitűzéseket koncentrálni hivatottak ez a koncentráció viszont mit is jelent valójában? Azt jelenti, hogy elindul egy tendencia abban az irányban, hogy a pénzek nagy léptékű projekteket finanszírozzanak, sokkal nagyobbakat, mint a múltban. Mi itt ebben a szakbizottságban jól ismerjük a kulturális, oktatási média projekteket látható értékük van ezeknek Európában, kis összegekkel is meg lehet jeleníteni, láthatóvá lehet tenni az eredményeket. Most azzal a veszélyel nézünk szembe, hogy ezek az úgymond kis projektek nem kapnak támogatást a jövőben. Nagyon oda kell figyelnünk erre a mi szakbizottságunk részéről. Megoldást kell találni arra, hogy ezek a kulturális projektek továbbra is támogathatóak legyenek, ami pedig a tematikus koncentrációt illeti, illetve a célok kis számát, szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy Európa nagyon sokszínű, nagyon nehéz ugyanabba az öntő formába két tagállam, két különböző régióját begyömöszölni hiszen nagyon különbözőek lehetnek a régiók. Veszélyes ezért a tematikus koncentráció. És ezért fontos, hogy a döntés mindig az állampolgárhoz lehető legközelebb szülessen meg, de bizony benne, hogy a jogalkotó a legjobb megoldást fogja megtalálni a projekteink előtérbe helyezésére. Köszönetet is szeretnék mondani az előadónak a bemutatott javaslatokért. Köszönöm szépen, Matula úr, van-e bárki más, aki hozzá szeretne szólni? Ha nem, akkor megkérném a bizottságot. Készen állnak? Tessék parancsolni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Rachel Angriff vagyok, a regionális politikai főigazgatóságról. Először az RTF rendelet rendelettel kapcsolatos összefüggésekről, illetve ennek a rendeletnek a következményeiről fogok beszélni, aztán majd kollégám még a szociális alapokról is szól. Először is szeretném elmondani, hogy a bizottság nagyra értékeli a jelentéstevő pozitív szavait. Megpróbáltunk valóban minél egyszerűbbé tenni a javaslatunkat, ez kell, hogy jellemezze a javaslatainkat. A tematikai koncentrációról is voltak pozitív megnyilvánulások és kérdések is születtek, de jó, hogy azért pozitív vélemény is van. A jövőben meg fogjuk próbálni elkerülni a támogatások széttöredezettségét. A kohéziós politikát a múltban pontosan azért bírálták, mert megpróbáltuk túlságosan vékony rétegben szétosztani az eszközöket. Hogyha a kenyeret túl vékonyan vajazzuk meg, akkor az sem lesz jó ízű, úgyhogy ezt akartuk megelőzni biztosítanunk kell azt, hogy a forrásokat a jövőben úgy koncentráljuk, hogy minél, minél nagyobb hatást tudjunk velük elérni. Ugyanakkor azért tisztáznám azt is, hogy ezekkel a tematikus célkitűzésekkel mi, mi a célunk az Európa 2020-as stratégiából indulunk ki, amely európai szinten azt szeretné elérni, hogy kikerüljünk a válságból, és megalapozzuk a hosszú távú növekedést. Ezért innen indultunk ki a tematikus célkitűzéseink megalapítások, megalakításakor is, és minden alapra lebontva megpróbáltunk a megfelelő célokat ki alakítani, és, de az beavatkozások alkalmasságát nem vizsgáltuk meg itt, és ezért most először is az erfáról szeretnék szólni, amely néhány, amelyet néhányan megemlítette a kutatást és az innovációt elsősorban a KKV-k eh, versenyképességére és az alacsony szénkibocsátású társadalomra szeretnénk koncentrálni, mivel ez az a két dolog, amely legjobban megvalósít támogatja a 2020-as stratégiát. Természetesen a tagállamok döntik el, hogy mennyit fognak ebbe belefektetni, de mi szeretnénk, hogyha ide koncentrálnak az összegeket. Természetesen a kulturális örökség ö, ö, is beleehet, beeshet ezekbe a tematikákba. A KKV-k igen ö, nagy igen szoros kapcsolatot képeznek a kulturális örökséghez. Tehát, hogyha olyan módon tudjuk támogatni a kulturális örökséget, hogy közben támogatjuk a KKV-kat, és akkor nagyon jó ö, ö, helyre megy a pénz, akkor igenis ez is prioritás lehet. Tehát a tematika, tematikai ö, célkitűzések nem zárják ki a kulturális, turizmus és egyéb célokat, csak azért, mert ezeket a célokat specifikusan nem neveztük meg a célkitűzéseink sorába. Az megelőző előfeltételeket is említi a jelentéstevő a jelentésében, Azért mutattuk be ezeket az előzetes követelményeket, mert szeretnénk elérni azt, hogy a megfelelő követelmények léteznek már, és ezek támogatják a célkitűzéseinket. A múltbeni tapasztalatok azt mutatják, hogy nem mindig volt meg az intézményi keret, vagy a politikai keret. Például támogattunk KKV-kat, de nem volt arra stratégiánk, hogy a regionális vagy más támogatásokkal ez hogy fog harmonizálni. Tehát ez az előzetes követelményfelmérés ezért szükséges. Én ennyit akartam mondani, és most a foglalkoztatási főigazgatóságról érkezett kollégám folytatja a mondani valót. Jó napot kívánok, Mátyó Löfev vagyok, tehát a foglalkoztatási főigazgatóságon dolgozom. Szeretnék visszatérni azokra a kérdésekre és a fenntartásokra, amelyek az Európai Szociális Alap alkalmazásával kapcsolatosak, és amelyek kapcsolódnak a kultúrához. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Szociális Alapnak a fő célja a szerződés értelmében az európai dolgozók foglalkoztatásának a elősegítése, ez a küldetése ennek az alapnak, és a mi rendeletünkben, a rendelet javaslatban ez benne is van. Hát ez a logika van az összes ajánlásunk és javaslatunk mögött az Európai Szociális Alapra vonatkoztatva. Az Európai Szociális Alap három fő célkitűzést valósít meg az Európa 2020 stratégiában foglalkoztatás, oktatás, szegénység elleni harc, szociális ö, ö, inkluzió, és a hármas cikkben ezek a különböző célkitűzések és alkalmazások benne foglaltatnak. Tematika szempontjából először az foglalkoztatás, aztán az oktatás, szociális inkluzió és szegénység elleni harc. Tehát ezek azok a tematikus területek, amelyek ugye benne vannak a jelenlegi rendeletben is, és a bizottság javaslata szeretné megerősíteni a prioritást az oktatás területén, valamint a szociális inkluzió és a szegénység elleni harc területén a 2020-as stratégia fényében. Természetesen a kultúra, mint olyan, nincs megemlítve a tematikus célkitűzések között, de ez szorosan kapcsolódik a, az oktatási tematikus célkitűzéshez, és ahogy Rachel mondta, a tematikus célkitűzéseket nem kell összekeverni a jogosultsági kérdésekkel, és azon projektek, amelyek a kultúrához kapcsolódnak, hogyha kapcsolódnak az ö, oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz, a szociális inkluzióhoz, szintén prioritást fognak élvezni a tagállamokban mindenképpen támogatást kapnak ezekre a célokra az Európai Szociális Alapból visszatérnék arra, hogy hiányzik az Equal, Equal program a preambulum bekezdésekben. E, emlékeztetni szeretnék arra, hogy ez egy közösségi eszköz volt a 2000-2006-os időszakban, és a, a, rend, a jelenlegi rendelt preambulum bekezdésében megemlítjük annak érdekében, hogy ösztönözzük a tagállamokat arra, hogy vegyék figyelembe a, az Equal közösségi kezdeményezésből leszúr, leszűrt eredményeket a különböző operatív programjaikban. Tehát ami a mainstreaminget illeti, a mainstreamingnek különböző sikerei voltak az egyes tagállamokban. Most ma nem említjük meg az Equal-t, mert ahogy mondtam, a 2006-os programozásban volt ez benne, most a 2014-2020, ugye ettől egy kicsit távolabb esik, de akkor az Equal kezdeményezés benne volt, és a rendelet tervezetben az Európai Szociális Alapról meg is említődik a nők egyenlősége, a diszkrimináció, mentesség, az Equal nagyon sokat tett, nagyon sok e- érdekes eredményt hozott. Szeretném azzal zárni, hogy hol is van, milyen kapcsolat van más közösségi eh, eszközökkel. Az Erasmusról már szó volt, aztán a eh, Youth in Movement, eh, az ifjúság mozgásban kezdeményezés, különböző tematikus területek, kérdések, mobilitással kapcsolatos, mobilitás elősegítése is az egyik célkitűzés, tehát foglalkoztatás és mobilitás, és természetesen a bizottság javaslata kiegészíti ezeket az eszközöket. Nem arról van szó, hogy fenyegetjük az Erasmus eszközt, vagy a, a ifjúság mozgásban, hanem inkább egy kiegészítést szeretnénk nyújtani. Egyes tagállamokban már felhasználják az Európai Szociális Alap összegeit, például a mobilitás terén, például az Erasmus programokban, hogyha a közösségi programokat finanszírozni kell. Köszönöm. Malika, akar szólni? Igen, köszönöm, Helga. Igen, én csak arról a problémáról szerettem volna beszélni, ami a kapcsolatban vetődik fel, hogy bizonyos régiók nem tudják az ESZ-át felhasználni, például Spanyolország is ilyen, annak ellenére, hogy válság van, nagy a fiatalok munkanélkülisége, Spanyolország nem használja fel az összes ESZA pénzét, ezzel a kérdéssel foglalkoznak-e, illetve milyen megoldást tud a bizottság erre találni, ha esetleg erre tudnának válaszolni. Igen, tessék, uram. Nos, valóban az eső években voltak abszorpciós problémák, nem elhanyagolható mértékben. A két-három első évben elég sok pénzt nem tudtak felhasználni, aztán fokozatosan emelkedett az abszorpciós szint, és már a e, magas szintet ért el. 2012 végére az összes kifizetési kötelezettségvállalás az ESA esetében ö, kimerül, ugye a kifizető ügynökségek munkáját is figyelembe véve. Spanyolország esetében, most ugye nem lesz időm ezt részletesen elmagyarázni, de bizonyos rendszerek kiépítése lassította jelentősen a pénz, a támogatás felhasználást a projektek megvalósítását a helyszínen. Igazából nehezen tudnám ezt részletesen ismertetni. A főigazgatóság nagyon sok segítséget próbált nyújtani a különböző technikai problémák megoldásában, amelyek miatt az ESZ-át Spanyolországban nem tudták megfelelő mértékben felhasználni az esélyekbe, de hogyha gondolják, akkor pontosabb választal is tudok szolgálni később. Monsieur Meres. Meres úr, köszönöm szépen, Trüppel asszony. Egy fontos információt szeretnék csak hozzátenni. A legutóbbi Európai Tanácson az a döntés született, hogy nyolc országba missziót küldenek, ahol nagy a munkanélküliség, Spanyolországban többek között, ez egy két napos látogatás volt, és az volt a fő célja, hogy a strukturális alapok és a e, szociális alap felhasználását megvizsgálják, hogy hogyan lehet ezeket jobban felhasználni a fiatalok munkanélküliségének leküzdésére, és hogy a lehetőség szerint Erasmus és Leonardo irányba orientálják a tevékenységeket, amikor ez megvalósítható. Ez azt jelenti, hogy áprilisban el meg lesz a jelentéstervezet, és ezt újra meg fogjuk vitatni. Tovább lépünk a következő napi rendi pontra, mégpedig a 15-ös napi rendi pontra, oktatásképzés Képzés és Európa 2020, előadónk Mary Hannibal stratégiai keretek az európai oktatás és képzés terén, és már is átadnám a szót. Tessék, Hannibal asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a jelentés, amelyről most az első eszmecserét tartjuk, egy bizottság és érkezett közös nyilatkozatra való válasz, mégpedig az európai oktatási és képzési együttműködésről szóló stratégiáról van szó. Elég sok 2020-as jelzésű dolog van, tehát ez az oktatás és képzési stratégia. Meg kell próbálni az ezzel kapcsolatos, tehát az ET 2020-szal kapcsolatos kitűzött céljainkat elérni. Én tudom, hogy a jelenlegi döntéseinket mennyire befolyásolja a gazdasági válság. Mielőtt a válság elkezdődött, a tanács stratégiai keretet vázolt fel az e, európai oktatás és képzési együttműködésre. Ez volt az ET 2020. Természetesen a körülmények azóta megváltoztak, és ezek megkötik a mi kezünket is. Európai Unió és a tagállamok is további meg erőfeszítéseket kell, hogy tegyenek a válság leküzdésében. Az e században és a múlt században már nagyon sok hasonló eset volt, ezért egyetértettünk abban, hogy egy okos, fenntartható és befogadó növekedési stratégiát készítünk el. Ezt neveztük aztán el Európa 2020-as stratégiának. Az oktatásnak és a képzésnek fontos a szerepe ezen a stratégián belül, és ez nagyon jó, hogy elismertük, hogy mennyire fontos ez a két terület gazda gazdaságunk irányítása szempontjából, és a jövőben, jövő gazdasága szempontjából is itt útmutatásokat készítettünk a tagállamoknak, ezeket CSR-nak nevezzük. Ezek olyan útmutatások, amelyek alapján a tagállamok a saját oktatási reformjaikat elkészíthetik. Az egyik legfontosabb célkitűzés az, hogy az iskolák, korai iskola elhagyást megelőzzük. Az oktatási célú, célok elérése hosszú távú előnyökkel jelent, rendelkezik, és munkahelyet teremt, úgyhogy nagyon fontos ez is. Ezért ezt be kell foglalni mindenféle gazdasági helyzetet elemző ö, jelentésbe, és minden stratégiába is. De a helyzet nem rózsás, akkor sem. Az európai ö, iskolákban ö, az alacsonyan teljesítő tanulók számának, a, számának 50%-ban, arányát 50%-ban határoztuk meg, és még ez is csak 2020-ra kitűzött cél, és ez sem biztos, hogy sikerül majd teljesítenünk. A gazdasági válság természetesen nagyon rosszul befolyásolja a fiatalok kilátásait, a fiatalok körében a munkanélküliség 5,5%-os volt 2008-ban, de 2010-ben már 20,9 lett, úgyhogy ez azt jelenti, hogy az fiatalok egyötöde munkanélküli. Ö, ö, és a 15 éves olyan 15 éves gyerekek, 15 és 24 éves közötti korú fiatalok száma, akik se oktatásban, se képzésben nem részesülnek, sem munkájuk nincs, ez 20%-kal megnövekedett. 2%-kal megnövekedett. És ezért is nagyon fontos, hogy a korai iskola elhagyást kezeljük, hiszen ez befolyással van aztán a későbbi későbbi munkahely keresésre. Az Európa 2020-as stratégia szeretné csökkenteni 10%-kal azoknak a 18 és 24 éveseknek a számát, akik, akik elhagyják, korán, korán elhagyják az iskolát. Minden, ezek a statisztikák, hogyha ezek a számok romlanak, akkor nem fogjuk tudni elérni a kitűzött céljainkat. Tehát annak érdekében, hogy a válságból erősebben kerüljünk ki, gazdasági növekedést kell generálnunk. És pontosan itt jut szerephez a mi szakbizottságunk is, hiszen amit mi itt dönt, amiről mi itt döntünk, az nagyon fontos lesz. A gazdasági növekedés generálása ugyanis tudás és innováción keresztül valósulhat meg. Az innováció nagyon erős hajtó motorja mindennek, és a, a felsőoktatás is ugyanígy, hiszen ez képzi ki a, azokat a kutatókat, fejlesztőket, akikre Európának szüksége van a tudásintenzív gazdaságban. Az élethosszig tartó tanulást is kezelnünk kell, de realisztikusan, ugyanis abban az étteremben, hogy folytatni kell a fejlődést egész életünk, egész karrierünk során. Sajnos a valóságban nem valósul ez meg. 25 és 46 éves közötti felnőttek továbbképzésben való részvétele ugyanis egyre csökken, annak ellenére, hogy mindent megtettünk ennek támogatására. Jelenleg 9% azoknak az aránya, illetve a legkésőbbi számadat 9%, ez 2010-ből származik, tehát ezek a, ez az az arány, amely a tovább tanulók aránya. 2020-as benchmark 15%, ezt kéne elérni 2020-ra. Aztán a, tehát munkanélküli fiatalok tömegei vannak, és felnőttek, akik nem képzik magukat tovább. Ez arra a következtetésre vezet, hogy nem fektetünk be megfelelőképpen a kompetenciákba. Ez pedig gyengíteni fogja az Európai Unió lehetőségeit, esélyeit a növekedés teremtésre, illetve a munkahely teremtésre. Hogyha valóban komolyan vesszük a növekedés serkentését és a munkahelyteremtést, teremtést, és ki akarunk kerülni a gazdasági válságból, akkor sokkal jobban kell, kellene koncentrálnunk az élethosszígtartó tanulásra, az önképzésre, és sokkal jobban kell törekednünk a kitűzött célok elérésére. Más, még van egy dolog, amelyről szintén nagyon sokat beszéltünk ebben a szakbizottságban, ez pedig a mobilitás az oktatáson belül nagyon nagy mértékben támogatom a mobilitást, és ez erősítheti Európa alapjait, innovációhoz vezet, és általában véve nagyon jó, pozitív dolgok, dolognak tartandó személyekre, egyénekre nézve és az Európai Unió egészére nézve egyaránt a mobilitást ösztönöznünk kell. Ez is a, benne van a jelentésben, illetve a bizottság közleményében. Ezzel egyet is értünk. A bizottság jelentése arról is szól, hogy új kép, képességeket, új ö, munkahelyeket kell ö, ö, kialakítanunk, hiszen a válság, a változások a különböző képességek és tudások iránti igényt is megváltoztatták, az alacsonyan képzett munkások egyre fokozottabban van szükség, de a magasan képzett alkalmazottak vonatkozó igény is megnőtt, tehát már a 2020-ban körülbelül 20%-kal nagyobb lesz azoknak, a maga, azoknak az aránya, akiknek magas felsőfokú végzettséggel kell rendelkezniük. Ezt, ez, ez is be, szerepel a kommunikációban, a, a közleményben, ezzel is egyetértünk, de ahhoz, hogy ezt el is érjük, ahhoz bizonyos munkamódszereket kell javasolni. Például azt javasolnám, hogy az oktatási tanács az európai 2020-as stratégiáról és azon belül az oktatási stratégiáról minden ez évben tartott ülésén beszéljem. Például a márciusi tanácsülésen kiadhatnának egy jelentést arról, hogy mi folyik, és hogy megy ez a, ez, ezen a területen folytatott munka, hogy hogy hajtják végre a nemzeti ö, oktatási problém, programokat. Ezeket ellenőrizni kell, ezeket nyomon kell követni annak biztosítása érdekében, hogy a céljaink megvalósulnak. Aztán az is ö, fontos, hogy integráltan közelítsük meg ezeket a kérdéseket, tehát hogy minden érintett szervezet és testület együttműködjön a célok elérése érdekében. Az a probléma, hogy sok oktatással, képzéssel kapcsolatos terület nem kommunikál egymással. Aztán van az peer learning instrument, az egymástól való tanulás eszköze, amely szintén hasonló eszköz a tanács és az elnökség magas szintű munkacsoportot fog alkotni, és egy multilaterális megközelítést kívánnak alkalmazni. Ez természetesen nagyon jó, de ezért egy kicsit részletesebben ki kéne dolgozni azt, hogy ezt konkrétan hogy akarják megvalósítani. De arra szükség van, hogy a programban résztvevő minden intézményt és minden stratégiai gondolkodót egy asztal mellé ültessünk. A közlemény azt is ajánlja, hogy az Európai, Európa 2020-as és a, az oktatás 2020-as stratégia közötti összefüggést erősítsük. Az érintettek számára ezért egy oktatási képzési fórumot kellene megalapítani, ahol meg lehet vitatni az oktatás és képzés terén előttünk álló feladatokat. Ez nagyon jó ötlet lenne, ezt is javasolni fogjuk. A bizottság ugyanakkor különböző mutatók kialakítását is javasolja, amelyek meg tudják ítélni, hogy a az oktatás képzés területén a stratégia valóban olyan úton halad-e, amilyenen kell. Egy egy dokumentumot fognak elkészíteni, amelyben a mutatók segítségével ellenőrzik, hogy a különböző benchmarkokat betartja-e a, a stratégia. Mindek, mindezeket az eszközöket, dokumentumokat mobilizálnunk kell annak érdekében, hogy az 2020-as okta, oktatási célokat elérjük, az élethosszig tartó tanulásról szóló program, az Erasmus mindenkinek program, akármennyi ideig is fog élni, a különböző támogató alapítványokat is, az e, rendelkezésre álló minden pénzeszközt minél hasznosabban kell felhasználni az oktatás és képzés támogatására. Annak érdekében, hogy kisegítsük magunkat a jelenlegi gazdasági válságból. Ennyire tudtam rövidíteni, összefoglalni azt, hogy a bizottság közleménye miről szól. Erről nagyon sok vitát fogunk tartani ez most csak egy előzetes eszmecsere, tehát én három dolgot szeretnék hozzátenni ahhoz, amit eddig mondtam. Először is az iskola elhagyás kérdése, amelyről a bizottság is megemlékezik. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos ezzel kapcsolatban a korai iskoláztatás és az óvodai nevelés kérdése, hiszen tanulmányok megmutatták, hogy a korai gyermekkorban tapasztaltak, nagyon nagy hatással vannak az ember későbbi életére, tehát ott kell megfogni a gyerekeket, hogy aztán később ne teljesítsék, ne, ne teljesítsenek alul ahhoz képest, amire tulajdonképpen képesek lennének. Erre már vannak bizonyítékok. Ezért nagyon fontos, hogy a jelentés ezt tartalmazza, és kicsit nagyobb hangsúlyt adjon ennek a témának. Az tartó tanulás úgy tűnik, hogy véget ér, amikor valaki nyugdíjba megy. Valahol itt van a elválasztó vonal. Legalábbis ebből a jelentésből ez derül ki, hogy körülbelül 64 éves korban vége van ennek a folyamatnak. Pedig azért nem észszerű dolog ez, hogyha arra gondolunk, hogy az embernek azon túl is folytatnia kell, az élethosszig tartó tanulást, tehát úgy gondolom, hogy terjesszük ki a kor utáni időszakra is az élethosszig tartó tanulással kapcsolatos stratégiát. Aztán a harmadik dolog a nyelvtanítás kérdése. Nem tudjuk a mobilitást sikeresen végrehajtani, hogyha nincsenek meg az ehhez szükséges nyelvi kompetenciák. Természetesen úgy nem lehet másik országban tanulni vagy dolgozni, hogyha nem tudunk kommunikálni az ott élőkkel. Ezért nem csak ösztönöznünk kell a tagállamokat, hanem nyomást kell rájuk gyakorolni a nyelvtanítás fejlesztése érdekében, hiszen csak így tudjuk a mobilitást a valóságban is végrehajtani. Ez csak így tud a gyakorlatban is működni. Tudom, hogy ez legelsősorban Nagy-Britannia problémája, de azért sok más tagállam is küzd ezzel, tehát a szakbizottságunk emiatt is nyomást kell, hogy gyakoroljon a tagállamokra. Ezek az első gondolataim erre a, ezzel kapcsolatban, a, ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Nyilván nagyon sok minden mást is meg lehet említeni a politikai elgondolásokat, az gyakorlati megvalósítást, hogy a különböző részeket, különböző egységeket hogy tudjuk egymáshoz közelíteni, hogy tudjuk elérni, hogy együttműködjenek, hiszen az oktatás és a képzés a jelenlegi válság megoldásában rendkívül fontos szerepet játszik, ami szakbizottságunk is fontos szerepet játszik abban, hogy a céljainkat el tudjuk érni. Köszönöm szépen, Hannibal asszony, Kelly a szó. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani Mary Hannibalnak, nagyon jó munkát végzett ezen a területen, más területeken is egyébként az oktatással kapcsolatosan. Mm majdnem lehetetlen bármivel nem érteni egyet, amit elmondott, az összes fontos dologot, dologra rámutatott. A 2020-as céloknál, illetve azon túlmenően is sikert kívánok az Európai Uniónak, hogy munkahelyeket teremtsen és az életminőséget javítsa. Csak két ponttal kapcsolatban lenne észrevételem. Teljesen Igaza van Hannibal asszonynak, amikor a képzés fontosságát hangsúlyozza, de egy kicsit engem aggaszt, hogy időnként vagy a, a képzők nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, vagy nem tudják átadni ezeket, úgyhogy nem megfelelő a felkészültségük az én országomban a globalizációs alap például átképzési támogatásokat nyújtott, de a képzések nem vezettek sehova. Na most, hogyha a képzéseket nyújtók nem tudják, hogy mit szeretnénk elérni, és nem relevánsak a jövőbeli szükségleteket illetően, akkor a képzés nem vezet sehova. A Hannibal asszony nagyon érdekes dolgot mondott, 16 millió új munkahelyet kell betölteni új ismeretekkel, és 12 millió hagyományos munkahely szűnik meg, tehát óriási tömegét kellene az embereknek átképezni. Nagyon fontos lenne, hogy megfelelőek legyenek a képzések, relevánsak legyenek. Aztán a technológiai fejlődés tükrében szinte bármilyen munkát végez az ember a jövőben, folyamatosan tovább kell képeznie magát, és ezért nagyon fontos, hogy az életen át való tanulás életen át folyjon. És ezt monitorozni kell talán valamilyen szinten, mondjuk európai szinten. Végül én is szeretnék valamit hangsúlyozni, ami a, az iskolába járó fiatalokat illeti. A, pályaválasztási tanácsadás kapcsán bennem felvetődik, hogy nagyon sok pályaválasztási tanácsadó az iskolánkban vajon tisztában vannak ezek a tanácsadók, hogy milyen kihívások lesznek a jövőben? Fontosan, hogy továbbadják a fiataloknak ezeket az ismereteket, ahelyett, hogy valami hagyományos dologgal foglalkoznának, talán fontos, hogy a jövőbe tekintsenek. Sokszor mondják nálunk, elég pontja van ahhoz, hogy jogot tanuljon, vagy elég pontja, hogy orvosira menjen, akkor menjen oda, de inkább a lehetőségeket kell lenne nézni például, valószínűleg több százezer állás jön létre az energetikában, Fontos lenne, hogy eh, erről értesüljenek eh, a tanácsadók, és eh, a pályaválasztásnál erre orientálják a fiatalokat. Európai szinten is talán lehet ennek lökést adni, és akkor sokkal sikeresebbek lehetünk, mint jelenleg, és növelhetjük a foglalkoztatást, javíthatjuk az életminőséget, és az Európai Unió természetesen versenyképesebbé is válik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen más képviselő nem kíván szólni, akkor a bizottság képviselőinek képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, Trüppel asszony. Szeretném elmondani a szakbizottságnak és a jelentéstevőnek, hogy teljes mértékben támogatjuk önöket ezzel a jelentéssel, mert úgy gondolom, hogy nagyon időszerű az európai Európa 2020-as stratégia fényében. Azt hiszem, hogy az oktatás soha nem volt ilyen magas szinten, mint prioritás a stratégiában. De azt az üzenetet is szeretném átadni önöknek, hogy nem csak elvisz szinten, vagy az elvek szintjén, hanem már konkrét eredmények is léteznek. Például 16 ország múlt évben kapott country specific recommendations, tehát országspecifikus ajánlásokat. A, ezeket elfogadták az államfők, és áprilisra jelentés kell készíteni az elért eredményekről. Ugye sokszor a szakmai képzés, az élethosszígtartó tanulás szintjén egyre fontosabb ez a stratégiában. A második példa, amelyről szó volt már az előző vitában, ez pedig a strukturális alapok mobilizálása. Ez nagyon fontos az oktatás számára is, a kultúra számára is, de most ugye itt az oktatásról beszélünk, és a bizottság tett javaslatokat az alapokkal kapcsolatban, különösen az Európai Szociális Alappal kapcsolatosan, de tehát itt az oktatásról van szó. Aztán továbbá nyolc országba elküldtünk szakértői csoportokat, olyan országokba, ahol nagyon sok munkanélküli fiatal van, tehát elküldtünk szakértői csoportokat, hogy a minisztériumokkal konzultáljanak, hogy hogyan lehetne újra mobilizálni bizonyos alapokat, amelyeket nem használtak fel, például Spanyolországban, de tanulmányozzák a különböző jó tapasztalatokat is, amelyeket más országok átvehetnének. Trüppel asszony azt hiszem nagyon jól ismerni az osztrák helyzetet, a dual vocational training rendszert, de ez Németországban is létezik. Nagyon fontos a munkavilága, az oktatás világa szempontjából. Ez Olaszország, Spanyolország és Portugália, Portugália azok a három, az a három ország, ahol nagyon magas a munkanélküliségi ráta, és ezt a dual rendszert akarják bevezetni a szakmai képzés területén, amely létezik már ugye Ausztriában, Dániában is. C'est exactement cela. Pontosan ez az együttműködési módszer az országok között, ami fontos, hogy átvegyék a jó tapasztalatokat egymástól. Ebben a kontextusban készítette el jelentését a bizottság az együttműködés megvalósításáról. Foglalkoztunk az utóbbi három évvel, nevezetesen, hogy mi is történt, mit lehetett fejleszteni, például a idő előtti iskolai elhagyással is foglalkoztunk. Ahogy a jelentéstevő mondta, azonban még nagyon távol állunk a célkitűzésektől, az ö, ugye Európában az átlag 10%, de valahol 14%-os a korai iskolai elhagyás aránya. Egy jelentést kell készíteni az felsőoktatás, egyetemi oktatás szintjéről, színvonaláról. Itt nagyon fontos az országoknak 40%-a a fiataloknak ugye, egyetemi végzettséggel is munkanélküli. Hannibal asszony említette a hosszú, az életes, élethosszígtartó tanulást. Ez egy nagyon nehéz dolog, ugyanis a különböző mutatók arra mutatnak rá, hogy sokkal kevesebb felnőtt tanul, mint tíz évvel ezelőtt, pedig a társadalmak előregednek, éppen ezért az Európai Parlamentnek egy erőteljes üzenetet kell küldenie, és segíteni kell. Ami a prioritásokat illeti, volt szó a három elmúlt évről, és a két-három elkövetkezendő évekről. A prioritás területén fontos a beruházás az oktatás terén. Ez egy elég új dolog a tagállamokban. Ugye az oktat, beszélünk a pénzről, a pénzösszegekről az oktatásban, de itt nem csak az egyetemi oktatásról van szó, felsőoktatásról, hanem minden szintű oktatásról. Ugye ön beszélt itt az, az Early Childhood Educational Care-ről, ez nagyon fontos a, például a bevándorlók számára, hogy a lehető legkorábban munkahelyekhez férhessenek, és ezek a fiatalok, e, ezen fiatalok számára fontos a szakmai képzés, a, a beruházások kérdése e, az elkövetkezendő években bizonyára a vita egyik fő e, aspektusa lesz. A második prioritás a korai iskola elhagyás, aztán a negyedik prioritás, miről a vitában szó volt, a, a, a különböző képességek, kompetenciák fejlesztése. Olyan képességek fejlesztése van szükség, amelyek a munkaerőpiacon szükségesek. De olyan képesítések is képességfejlesztése is szükség van, amelyek fontosak a 21. században. Beszéltünk itt a szükséges kompetenciákról az új technológiákban, egy innovatív, alkotó Európában, amely munkahelyeket teremt. Tehát ezek a dolgok kiegészítik egymást, és ezeken szeretnénk a továbbiakban is dolgozni. Van még valami, amely ben a segítségüket is kérem, ez pedig az irányítás vagy a kormányzás. A miniszterek tanácsa egyre inkább foglalkozik ezekkel a kérdésekkel az oktatás terén. És a miniszterek úgy gondolják, hogy az Európa 2020 stratégia még nagyon távol áll a nemzeti ö, problémáktól. Ez azonban nem igaz, éppen ezért segíteni kell a nemzeti politikák megvalósításában. Mobilizálódnunk kell, egy fórumot ö, javasoltunk, és az Európai Parlament tehát is kérem, hogy vegyenek részt, vegyen részt ebben a fórumban. A peer review-ról is volt már ö, szó. Ennek kapcsán elmondanám, hogy Spanyolországban nagyon nagyméretű a korai iskola elhagyás, szintén részt vesz a peer review rendszerben, és majd megnézik, hogy mely jó tapasztalatokat, jó gyakorlatot vehetnek át. Hannibal asszony ugye azt mondta, hogy lesz egy könyv, de szeret, nem szeretnénk, hogy egy statisztikai adathalmaz legyen, hanem itt elsősorban a benchmarkok, a különböző mutatók lesznek ebben a jelentésben majd. Köszönöm. Merci, Monsieur Meres. Mrs. Hannibal, Köszönöm szépen, Hannibal asszony, szeretném még hozzászólni? Csak nagyon gyorsan, annyit mondanék, teljes mértékben egyetértek Kali úr által mondottakkal, azt hiszem, nagyon vigyáznunk kell, biztosítanunk kell azt, hogy úgy képezzük az embereket, ahogy kell, arra képezzük ki, amire szükség lesz, és nem olyan dologra, amelyre ki tudjuk őket képezni, de aztán nem lesz rá szükség a jövőben. Nagyon fontos kérdés ez, nagyon bonyolult kérdés. Igen, azok, akik ö, oktatnak, ők is megtanultak valamikor valamit, és nagyon fontos, hogy, az ő, hogy ők a saját tudásukat frissítsék, és folyamatosan fejleszék. Tehát nagyon fontos, hogy az embereket olyan munkahelyekre, munká, munkák elvégzésére tegyük képessé, amelyeket majd a jövőben el kell végezniük, és ne olyanok, olyan munkákra, amelyeket csak a múltban voltak aktuálisak bizottság által mondottakat egyszerűen köszönöm, nem akarom részletesen kommentálni. Örülök neki, hogy a parlamentet is meghívta a fórumban való részvételre, ez a bizonyos peer review exercise. Nagyon jó lenne, hogyha összeülnénk és együtt tárgyalnánk ezeket a témákat, ha folyamatosan párbeszédet folytatnánk. Úgyhogy az ilyesfajta fórumokban, fórumokon és üléseken való részvétel valóban pozitívnak mondandó. Elnök, köszönöm Haniból asszony. Ez azt jelenti, hogy ön a jelentéstervezetet szintén áprilisban fogja bemutatni. A 16-os ponttal kapcsolatban a koordinátorok határozatainak jóváhagyása. Erről azt tudom mondani, hogy ma reggel találkoztunk, és e-mailen küldtük el mindenkinek a határozatokat. Készen állnak arra, hogy jóváhagyják ezeket? Jó. 17-es pont értelmében megkérdezném, hogy van-e valamiféle egyéb kérdés a napirenden. Ha nincsen, akkor mindenkinek megköszönöm a hozzájárulását a mai üléshez, köszönöm a tolmácsok munkáját, berekeztem az ülést. Következő ülésünk március 27-én lesz. Mindenkinek szép estét kívánok. So, so before you criticize the British